Good morning, colleagues. Um, let's begin our meeting this morning uh, with... Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük a munkát, elfogadjuk a napi rendet. Jó, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor azt elfogadottnak veszem, és a jegyzőkönyveket is, ahogy a napi rendben ezek szerepelnek, tehát a szeptember 28-a, illetve március 8-ai ülésünk jegyzőkönyvét elfogadjuk, máltai és gél nyelveken nincs tolmácsolás, a többi nyelven van, az interneten követhető a bizottság ülése, előadók jelölése, gyorsan beszámolok itt az elnök, közlem, elnök közleményei alatt erről. A De Jong úr lesz a tanácsi rendelettel kapcsolatos előadó, tehát a nem résztvevő tagállamokra való kibővítése az EU-s rendeletnek, ahol csere, segítségnyújtás és képzési programok valósulnak meg az euró védelme érdekében. A Facebook felhasználói adatainak felhasználása a Cambridge Analytica által én vagyok az előadó, és aztán pedig van még egy javaslat, amely az euróvédelmét célozza a csalás ellen a 2021-27-es időszakra. Branislav Skripek kollégát kinevezték előadónak a tanács végrehajtó döntésével kapcsolatban. Adatcsere Írországgal, és kapott még egy dossziét a DNA adatok cseréje Írországgal, illetve egy harmadikat, ami Horvátországot illeti. És aztán pedig korrigendum az Európai Parlament és a Tanács rendelete, az EULISA témájában az 1987 per 2006, illetve a 2007 per 533 per JH tanácsi döntésről. Ennek az, ennek az elfogadását elhalasztjuk, és most jönnek a delegált és a végrehajtási aktusok, az európai választásokkal kapcsolatos szünet 2019-ben egy megállapodás tervezett tárgya, és ezt pedig az elnökök, bizottsági elnökök értekezlete elfogadta 2018. szeptember 11-i ülésén. A megállapodás tervezetről mindenki tájékoztatást kapott a Libe szakbizottság hírlevelében, és ezen kívül még be kell számolnom arról, hogy az Európai Parlament kézikönyve, amely a delegált és végrehajtási aktusokról szól, szintén frissítésre került, annak érdekében, hogy a 2016-os intézményközi megállapodáshoz igazodjon, amely a jobb minőségű jogalkotásról szól. Aztán pedig be kell számolnom arról, hogy 2018. szeptember 24-én a parlament kapott egy végrehajtási határozattervezetet a bizottságtól, a megfele- személyes adatok megfelelő védelme Japán által, ez volt a címe és van egy belső határidő, 2018. október 8, tehát ha bárkinek ellenvetése van ezzel a határozat tervezettel kapcsolatban, akkor október 8-án 12 óráig azt jelezze. Egyébként a mai napi rendünk ötös pontján fogunk ezzel foglalkozni. És akkor a nyelvi változatokról gyorsan még el kell mondanom, hogy a korrigendum nem elérhető az összes hivatalos nyelven, tehát ezért kell az elfogadását elhalasztani a következő ülésünkre. Jó? Nem tudom, hogy egyáltalán hallgat-e engem valaki, figyele rám valaki. Minden esetre az elnök közleményeit ezzel befejeztem. És akkor rátérhetünk a napirendünk négyes pontjára, ami a Facebook felhasználói adatainak Cambridge Analytica általi használata és ennek az adatvédelemre gyakorolt hatása. És ez persze az állásfoglalási indítványjal kapcsolatos vita. Úgyhogy, kedves kollégák, röviden bemutatom ezt az állásfoglalási indítványt az állásfoglalás indítvány tervezetet a 123, 123-as szabály 2 bekezdése értelmében nyújtjuk be a Facebook felhasználói adatainak a Cambridge Analytica általi használatáról. Hatalmas munkát követ ez az állásfoglalási indítvány tervezet. Több meghallgatást tartott ez a szakbizottság, és mindenkit köszönet illet, akik ezeknek a meghallgatásoknak a megszervezésén dolgoztak. Nagyon szoros ütemtervet követtünk, de részletes és hatékony meghallgatások voltak ezek. Az indítvány logikusan követi azokat az eseményeket, amelyek megmutatták, hogy a Facebook felhasználóinak adatai nagy mennyiségben kiszivárogtak, és hogy a Facebook nem kielégítő választ adott a kérdésekre, és nem reagált megfelelően a személyes adatok megsértésére, illetve azokkal való visszaéléssel kapcsolatos felvetésekre. És nem csak a Facebook politikái és fellépése veszélyeztette az állampolgárok személyes adatait, hanem még a választások, bizonyos választások eredményeit is befolyásolhatta ez. Ugye tudják, hogy március 20, május 22-én Zuckerberg úr járt nálunk az első meghallgatáson, és aztán pedig még további meghallgatásokat szerveztünk az ITRE, az AFKO és a Juri bizottságok részvételével és más szereplők is nyújtottak információt, az Egyesült Királyság Választási Bizottsága és Információs Biztosa, az Európai Fogyasztóvédelmi Szövetség, független újságírók, a magánélet és személyes adatok védelmével foglalkozó aktivisták, az érintett biztosok, mind-mind hasznos és robusztus hozzájárulással éltek ehhez az állásfoglalási indítvány tervezethez, tehát megköszönöm még egyszer mindenkinek a segítségét. Nagyon összetett feladat eredményeként született meg a dokument. Az elmúlt hetekben nagyon szoros együttműködésben dolgoztam a frakciók vezetőivel és az érintett képviselőkkel a fentemlített bizottságokban, hogy a szövegtervezetet elkészítsük és az érintettekre, érintetteket felhívjuk, hogy vállalják a felelősséget, hogy el tudjunk kerülni ilyen eseményeket a jövőben. Azt hiszem a többség nevében mondhatom, hogy csalódtunk, amikor azt tapasztaltuk, hogy a Facebook nem felelt meg ennek a kérésnek, nem teljesítette a kérést, hogy a technikai szintű szakértőket küldje el hozzánk, illetve akik a vállalati felelősséggel foglalkoznak, és csalódtunk amiatt is, hogy az információ, amelyet nyújtottak, nem volt pontos, nem volt konkrét, és nem tett a Facebook megfelelő lépéseket, hogy teljes mértékben megfeleljen az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak. És ez oda vezetett, hogy nem volt elég információ, és én azt javaslom a szövegben, hogy kérjünk egy független auditot, tehát a Facebook független auditját az ENISA által, illetve az Európai Adatvédelmi Hatóság által. Emellett meg kell néznünk azt is, hogy a politikai pártok és kampányok hogyan használják fel a közösségi médiát célokra. Magatartási kódex kidolgozására van szükség az érintettek részvételével. Ha ez nem történik meg, akkor szerintem jogalkotási lépéseket kell tenni, és ezt a képviselőknek itt meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget de emellett még azt is el kell mondanom, hogy a vállalatoknak is alkalmazniuk kell a gdpr tehát az adatvédelmi rendeletet, és teljes mértékben meg kell ennek felelni, és mi jogalkotók pedig előre kell, hogy lépjünk az elektronikus adatvédelmi irányelv témájában, és itt felszólítom a tanácsot, hogy hallgassa meg ezeket a jogos kéréseket. És van még valami, ami szükséges, ez az elektronikus eh, adatvédelmi irányelv a következő lépés, amelynek a segítségével a problémákat kezelni tudjuk, eh, a Facebookkal kapcsolatban felmerült problémákat kezelni tudjuk, és ezért kérem a tanácsot, hogy eh, hallgassa meg ezeket a jogos kéréseket. Most, hogy elmondtam ezeket a kulcsfontosságú szempontokat, persze az állásfoglalási indítványtervezet még más felvetéseket is tartalmaz, átadom a szót a kollégáknak, hogy megvitassuk a szövegtervezetet, és először a jelenlévő koordinátorokkal kezdjük, és a négypárti koordinátor következik elsőként, mert szól a asszony képviseletében, tehát tessék. Ähm, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából olyan mértékben elégedett vagyok, hogy az eddigi vizsgálatot lezártuk, bár persze az volt a benyomásom, hogy egy-két dolgot ismételgettünk, kérdések, eljárások szempontjából is, de jó kérdések voltak ezek, és válaszok is megjelentek ezekkel kapcsolatban. Az a kérdés, hogy milyen mértékben kellene, vagy tudnánk egy vizsgálatot az Enizen keresztül elindítani. Véleményem szerint azért ez egy kicsit kétséges, mert nem igazán látom azt jelenleg, hogy az Enizának van-e erre illetékességi köre, hogy adatvédelmi kérdésekben vizsgálódjon. Egyrészt vannak nemzeti adatvédelmi megbízottak, van egy európai adatvédelmi biztos is, akinek foglalkoznia kéne ezekkel a dolgokkal. Nem hiszem, hogy az ENISA lenne a helyes vizsgáló bizottság. És mennyire lehet egyáltalán korlátozni egy ilyenfajta vizsgálatot? Kezdődjön ez Írországban, az USA-ban? Milyen fajta kompetenciával rendelkezünk mi egyáltalán? Eh, az USA-ban, hogy mi ott vizsgálódhassunk, milyen fajta európai országra kellene korlátozni ezt a vizsgálatot. Ahogy én ezt a vizsgálatot értelmeztem, vagy ahogy láttam ezt, én azt láttam igazából európai állampolgárok adatait, ez nem annyira érintette, tehát eléggé problémásnak tartom ezt egyelőre. Aminek szerintem nincs értelme, véleményem szerint az az, hogy új ötletekkel álljunk elő, hogy legyenek új szabályok. Ez nem fogja a visszaéléseket megakadályozni. Továbbra is lesz gyilkosságrablás, bár ezt tiltjuk. És ugyanez a helyzet az adatokkal való visszaéléssel is, csak az intenzívebb ellenőrzés segíthet és az intenzívebb ellenőrzés már megvalósul az adatvédelmi alaprendelet által, Ez az eset viszont időbeli szempontból még az adatvédelmi irányelv hatája alá esik. Hiszen az alap, adatvédelmi alaprendelet csak később lépett életbe. Én inkább arra koncentrálnék, hogy eh, a jövőben hogyan lehetne az ilyen eseteket megelőzni, hogyan lehetne erősíteni az ellenőrzést. Egy eh, utólagos eh, vizsgálat, vagy még több szabályozás, én nem látom az értelmét az adatokkal való visszaélés a jövőben is be fog következni, és hogyha minden egyes alkalommal az Enizával próbálunk eljárni, akkor szerintem ez túlnő magán ez az egész dolog. Helyértékén kell ezt kezelni, adatokkal visszaéltek, jobban kell ellenőrizni, és meg kell vizsgálni azt, hogy vannak egyetlen hézagok a szabályozásunkban, az adatvédelmi rendelet, tehát is ebben az értelemben ellenőrizhetnénk, megvizsgálhatnánk, hogy jó mechanizmusokat hoztunk el létre, de én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy tudnánk, hogy valóban kiterjed az adatvédelmi rendelet az ilyen esetekre, és nem érdemes újabb szabályokat létrehozni. Én eléggé tartózkodó vagyok ebben a tekintetben. Szerintem az ellenőrzést kell erősíteni, és az adatvédelmi rendelet működőképességét kell erősíteni, és ennyiben kellene ezt hagynunk. Rendben, köszönöm szépen, Fosz úr. Majd a végén válaszolok a felmerült kérdésekre, de egy előzetes pótot engedjenek meg. Most pontosan arról beszélünk, hogy um, a parlament hogyan reagálhat a Facebook um, által felvetettekre. Hadd emlékeztessek arra, hogy a kiinduló pont az az volt, hogy az Európai Parlament hogyan válaszolja meg az állampolgárok aggájait a Facebookkal kapcsolatban, és szerintem ez eléggé jó körbe van um, vonalazva. Én egy dolgot látok, egyértelmű kompetenciái vannak itt az Európai Parlamentnek, lesznek szabályozói kompetenciák és lágy életékességi körök, és, és ezt javasoljuk a tervezetben is, hogy az ENISA végezzen auditot, de szerintem ezek kivitelezhetőek, ezek minimális kérdések, Szerettem volna ezt már leszögezni az elején. A tervezet az Eurojust szerepéről is beszél, meg kell őriznünk ezeket a pontokat, és majd az állásolás kapcsolatban elgondolkodhatunk. Köszönöm szépen a hozzászólását. Szipel asszony következik az SMD nevében. Köszönöm szépen, Claude. Őszinte leszek, egy kicsit meg lepődtem, azért örülök, hogy az EPP, illetve FOSZ úr rámutat arra, hogy mennyire fontos, hogy az adatvédelmi rendeletet átültessük, ellenőrizzük azt, hogy valóban jól ültetik ezt át, és remélem, hogy együttesen sikerül majd elérnünk azt, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal, illetve európai szinten az adatvédelmi hatósággal is jó lesz az együttműködés, és ez a testület megkapja majd a megfelelő human erőforrást, és ahhoz, hogy a feladatát elláthassa. Ugyanis a tagállamokban én ezt nem láttam még, nem látom, hogy ez működne. Az, hogy többet ellenőrizzünk, és nem kell mindig új szabályokat létrehozni, én ezt egy érdekes megközelítésnek tartom, az EPP-től ezt más területen is elvárnám, hiszen néha gyorsan akarnak más területeken szabályozást, de most nem akarok semmit csak konkrétan megemlíteni. Visszatérnék a meghallgatásokra a Facebookkal kapcsolatban, és persze, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket állandóan ismételgettünk, de ennek meg volt az oka, ugyanis eh, a meghallgatásokban nem kaptunk eh, ezekre a kérdésekre semmilyen választ, és amikor rámutattunk arra, hogy még a régi eh, adatvédelmi szabályok alapján és a Facebook bizonyos fajta szabályokat nem tartott be, akkor ezt válaszolták, és erre emlékeztetek, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi mindent helyesen eh, csináltunk. Tehát a hitnek itt semmi keresni valója nincsen, itt mindenképpen beszédekre van szükség. Úgy gondolom, hogy nem kell itt semmilyen fajta precíz esetet megvizsgálnunk, hanem pontosan a, azzal kell foglalkoznunk, hogy nem kaptunk válaszokat a kérdésünkre arra, hogy a Facebook betartotta volna az adatvédelmi szabályokat, vagy arra sem kaptunk választ, hogy hogyan gyűjtötték be az adatokat a múltban, és igazából bárkinek tovább eladták ezeket az adatokat, függetlenül attól, hogy mi is történik ezekkel az adatokkal, és így mindenfajta manipulációnak teret engedtek, beleértve ebbe a választási manipulációkat. Úgy gondolom, hogy hozzá kell tennem itt, hogy egyáltalán ki vásárolja meg ezeket Kinek kell ez? Kinek van pénze egy ilyenfajta világszerte um, történő masszív befolyásoláshoz? Ezért nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Azt is jónak tartom, hogy kiegészítvén az Európai Adatvédelmi Testületet, az ENISA-nál lesz egy testület, hiszen nagyon sok kérdés van, amelyet tisztáznunk kell, hogy a Facebook hogyan bánik az adatokkal. Technikai kérdések is vannak, amelyekkel foglalkozni kell. És azért tartom azt jónak, hogy az Enizát is bevonjuk, és nagyon fontos az, hogy a technikai kérdéseket is sikerüljön tisztáznunk, és ezt megfelelő folyamat során kell elérnünk. A kérdés az az, hogy akarjuk-e azt ellenőrizni, hogy mit történik Európában, vagy más országokban, ez számomra fel sem merül, mert ez is összetartozik. Az, hogy Írországban vagy más országban valami történt, ez számomra teljesen irreleváns, mert az adatvédelmi rendelet értelmében akkor, amikor több mint egy országból vannak érintve az állampolgárok, és a Facebook esetében ebből indulhatunk ki, akkor minden adatvédelmi testületnek együtt kell működnie, tehát egyértelmű az, hogy ez az Európai Adatvédelmi Testülethez tartozik ez a feladat, és persze majd belsőre nekik kell megvitatniuk azt, hogy milyen fajta vizsgálatokat kívánnak elvégezni, és hogy majd az eredményeket hogyan fogják összegezni, ezt ráhagyom majd a testületre, de mindazonáltal ez egy kihívás lesz mindenki számára. Felmerül az a kérdés is, hogy a Facebook milyen ez, um, helyzete van az USA-ban, van egy adequacy decision, ehhez kell magunkat tartani, de hallhattuk azt Európában, hogy a Facebook nem tartja magát minden szabályhoz, és kételjem van azzal kapcsolatban, hogy a Facebook önkötelezettségvállalása nem hiszem, hogy az USA-ban is tartaná magát minden szabályhoz, hanem már Európában sem tartja magát minden adófedelmi szabályhoz. Tehát kétségbe vonom, hogy az USA-ban is tartja magát minden szabályhoz a Facebook, és felmerül a kérdés, hogy milyen fajta ellenőrzési lehetőségeink vannak a Privacy Shield keretén belül. Én személy szerint ezen állásolásnál egy-két helyen keményebben fogalmaztam volna, keményebben kritizáltam volna, de egyetetek ezzel a szöveggel, mert tudom, hogy ez egy olyan dokumentum, amely ilyen minden frakciónak együtt kell tudni élnie, és tovább kell jutani mindezt ha valaki azt mondja, ezt tovább kell javítani, még az állásoláshoz, szerintem ez egy kompromisszum, jönnek a választások, szerintem egyetemű vizsgálatokra van szükség, és a lehető leggyorsabban. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Stevens asszony lenne, de nem tudom, hogy jön-e, vagy valaki helyette szól-e. És így rátérek az Aldéra, Griesbeck asszony nincs itt, de Sofint felt viszont igen. Igen, köszönöm szépen, köszönöm Claude. Nagyon rövid leszek, mert eh, igazából támogatom azt, amit Birgit Zippel elmondott, csak néhány általános megjegyzésem lenne. Egy kicsit mindig meglep engem az, hogy az Európai Néppárt mennyire vonakolik attól, hogy alkalmazza az európai jogszabályokat. Létezik a GDPR, erre nagyon büszkék vagyunk, ez a lehető legjobb adatvédelmi szabály az egész világon, de ezt alkalmazni is kellene, hogy megvédjük az állampolgárainkat. Önök úgy tűnik, hogy főként az amerikai cégek érdekeit védik, és nem pedig az európai állampolgárokét, hogyha megengedi ezt a cinikus megjegyzést nekem. Néhány rövid megjegyzés. Meg kell néznünk a végrehajtást, az átültetést összességében, nem csak a privacy esetében. Az a tendencia, hogy gyakran elfogadunk szabályokat, de nem annyira jó a végrehajtás. Láthattuk ezt, hogy amikor a GDPR életbe lépett, akkor nagyon sokan meglepődtek azon, hogy azok a követelmények, amelyek a GDP-ben benne vannak, és már az irányelvben is benne voltak, azokat most kell átültetni, az irányelv során ezt nem mutatték át, meg kell szóban vizsgálni, a technológia halad előre, és ezáltal nem csak, hogy a magánéletünkbe tudnak beavatkozni, hanem a demokráciánkba is, hogy ezt láthattuk a Cambridge Analytica és a Facebook esetében. A második megjegyzésem a 24-es bekezdéshez kötődik. Szerintem, és ez is főként végrehajtási kérdés, nagyon jó, hogy azt javasolják, hogy az adatvédelmi hatóságot erősítsük, de én nem értek egyet azzal a javaslattal, hogy ezt úgy kell tennünk, hogy egy új eh, adót vessünk ki az IT szektorra. Nos, ez az állami szféra feladata, és ha jól tudom, januárban lesz majd egy meghallgatás, pontosan erről a kérdésről, hogy a nemzeti kormányok igazából elegendő támogatást adnak-e a adatvédelmi biztosoknak, hogy elvégezzék a feladatukat. Nem tudom, hogy hogy van máshol, de Hollandiában egyharmadat kapja az adatvédelmi annak, amit kellene. Igazából ez a GDPR megsértése, vagyis a tagállamok nem teljes mértékben alkalmazzák a GDPR-t, nem teljesítik a követelményeket. Tehát igazából a bizottságnak szabálysértési eljárást kellene indítania, nem hogy több adóra lenne szükség, hanem inkább a nemzeti költségvetésnek kellene megfelelő eszközöket biztosítani az adatvédelmi hatóságok részére. És nem arról van szó, hogy plusz adók kellenek a végrehajtáshoz, hanem a tagállamokat kell rákészíteni arra, hogy tegyék meg, amit kell. 25-26-os bekezdések a Privacy shield kapcsolatban volt egy állásfoglalás július 5-én ezzel kapcsolatban. Azt mondtuk, hogy azt várjuk, hogy a Privacy Shield megfelel, megvalósul majd szeptember 5-ére. Hát szerintem semmi nem történt ez egy, ez, amit egy plusz bekezdés kell, amelyben azt mondjuk, hogy a Privacy Shield felfüggesztését eh, követeljük, bár tudom, hogy ez jogilag nem annyira eh, tökéletes, de mégis csak ezt kéne követelni. Mennyire vagyunk mi eh, igazából komolyak? E, kiadunk -e egy jogszabályt, ünnepeljük magunkat, amennyire jók vagyunk, aztán, hogyha nem felelnek meg, nem hagyják végre, akkor igazából semmi nem történik. Igazából ez nem azt jelenti, hogy jó jogakotók lennénk. Szerintem kellene még egy plusz bekezdés, ezt javasolni fogjuk, amelyben felszólítunk arra, hogy ne csak a júliusi állásrólást fogadják el, hanem egy határidőt szabjunk meg, amely, és hogyha ezt nem tartják be, akkor a privacy shield fel kell függeszteni, és ez az utolsó megjegyzésem szerintem az európai biztosnak kicsit erősebbnek kéne lennie a végrehajtással kapcsolatban, hogy azt fogalmazzak. Köszönöm. On the implementation enforcement, of course, we'll hear from the Commission as well, and we could... Természetesen meghallgatjuk majd a bizottságot is, és jó lenne, hogyha erre is reagálnának, illetve ezzel foglalkozhatunk majd az állásfoglalásban is. Ernst asszony helyett van-e valaki itt a GUE részéről? Nincs. Eh, ha mennyiben valaki bejön, akkor természetesen megkapják a szót. Franz úr a zöldek. Der Skandal um Facebook und Cambridge Analytica ist nicht nur ein A Facebook és a Cambridge Analytica botránya nem csak adatvédelmi botrány, ez egy demokratikus botrány. Egy olyan cégről van szó, amely kutatás érdekében használta fel a Facebook um, felhasználók adatait, aztán ezt eladta a választásokhoz. Az USA-ban ekkor zajlottak az elnök, elnöki választások, és valószínűleg a Brexit szavazás során is erre került sor. A szünet előtt voltak meghallgatások, de számos kérdés nyitva maradt. Mennyi adatát um, lopták így el a Facebook felhasználóknak. Milliókról volt szó, aztán más alkalommal azt mondták, hogy EU állampolgárok adatairól itt nem volt szó. Hogyan alkalmazta a Cambridge Analytica az adatokat, mi volt a célcsoport, hogyan tudták, az volt a cél, hogy az embereket egy bizonyos irányba szavazzanak a választása során, vagy el sem menjenek választani. Ez volt a céljuk. Ezeket további vizsgálatok során kell kideríteni. Foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. A legnehezebb kérdés az az, amely a demokráciánkhoz kötődik. Milyen hatással jár mindez? Egyéni manipulációval valóban a Brexithez vezetett el, vagy a Trump elnökhöz, A Facebook hatásról sokat beszélnek. Megnézték egy kutatás során azt, hogy mi az okai a szélső jobboldali eltolódásnak Németországban, és azt mondták, hogy van persze hatás annak tekintetében, hogy hány menekült vagy munkanélkül él az adott területen, de volt egy másik variábilis, ez pedig a Facebook használata volt. A Facebook problémát jelent a demokrácia szempontjából, és a Cambridge Analytica nélkül is. És ezért jó az, hogy az állásfoglalásunk nagyobb átláthatóságot követel a e, reklámok, politikai reklámok tekintetében a, a közösségi médiában is. Nagyon jó az, hogy vannak e, az USA-ban is vizsgálatok erre vonatkozólag, de ez nem lesz elegendő. Nagyon fontos az átláthatóság, de szabályok is kellenek. Vegyük a e, e dízel e, botrányt. Hogyha tudjuk, hogy vannak olyan gyártók, amelyeknél e, magas a kibocsátás, akkor az mit segít nekem eh, hogy Mindenképpen szabályokra van szükség, és ugyanez a helyzet az adatvédelem területén is. A mi zöldek azt szeretnénk, hogyha teljes mértékben megtiltanánk a célzott uh, politikai reklámozást, uh, amely uh, adott személyekhez kötődik, hiszen ez veszélyezteti a demokráciát, ez egy olyan fajta veszély, nem lehet elfogadni, nem lehet az, hogy uh, hogy a választások előtt már a Facebook dönt arról, hogy ki milyen információt kap a választások előtt, a politikai mikrotargeting tilalmára van szükség. Az a viselkedési kódex, amit az Európai Bizottság eh, kidolgozott, ez csak az összabályozásra, az átláthatóságra koncentrál, de Nagyon fontos az, hogy egyetemi szabályokra van szükség, hiszen fontos a demokrácia. Köszönöm. Itt most egy eh, felsorolását hallgattuk azoknak az eseményeknek, amelyekre mindez kihatással van például a választásokra, illetve arra, hogy az emberek valami fajta választ várnak el a parlament részéről. Mielőtt eh, most átadnám a szót a frakciók, nem tudom, eh, akik megérkeztek az ECR nevében, például Dalton úr, Köszönöm, elnézést kérek, hogy késtem, de az Imkóban is van egy saját jelentésem. Az ECR-ben természetesen minket is megdöbbentett a Cambridge Analytica jogsértése, támogatjuk a vizsgálatokat, és mindenkivel egyetértünk abban, hogy ez soha nem szabad, hogy megtörténjen. Az adatvédelmi rendeletet frakcióm támogatta, hasznosnak tartjuk. Örülünk, hogy a Cambridge Analytica befejtezte tevékenységét, hogy a brit hatóságok alaposan kivizsgálják az ügyet, és már megbírságolták a Facebookot. A az ír a Facebooknak pedig jobban együtt kell működnie az adatvédelmi hatóságokkal Írországban, ahol székhelye van Európában, illetve másokkal is. Itt most zárójelben megjegyzem, hogy a brit adatvédelmi biztos jó együttműködést kell, hogy kialakítson majd a Brexit után is az európai adatvédelmi biztossal, hiszen az esetek aránytalanul nagy része Nagy-Britanniában zajlik egyébként is. Úgy gondoljuk, hogy a javaslatok egy jelentős része túl messzire megy. Itt konkrétan a Brexit kampányra való utalás az kifejezetten nem hasznos, illetve egy az elektronikus kampány kötelező regisztere. Az első javaslathoz Egyébként is kell egy hatástanulmány, és nem az EU-ra tartozik, tehát szerintünk ezt meg kell változtatni, illetve a 9-es bekezdés nem igaz. A GDPR a politikai profilírozást megengedi, például az adóalany kifejezett hozzá beleegyezésével, tehát érdemes lenne ezt a 9-est megváltoztatni. A 17-es azt mondja, hogy a Facebook az üzleti modelljét változtassa meg. Szerintem ez nem ránk tartozik. Nekik kell eldönteni, hogy milyen üzleti modellt alkalmaznak a saját a jogszabályokon belül. A 24-es jogszab, a 21-es pontban egy új adóról van szó, szerintem nem itt kell adókról beszélni, és a 30-as pedig a tanácsot további munkára bátorítja az e magánélet szabadsága területén. Mi úgy gondoljuk, hogy e, alaposan elemezni kell a helyzetet azelőtt, hogy eldöntenénk, hogy szükség van-e új szabályozásra. Tehát jelenleg nem tudjuk támogatni a 30-as bekezdést, de természetesen hajlandóak vagyunk együttműködni a vizsgálatokban. Birgit, e, ügy rendi? Egy rövid megjegyzésem van, mert Dan beszélt az e-privacy-ról, az e, elektronikus magánéleti védelmi jogszabályról. Ez egy külön téma, nem a GDPR, nem az adatvédelmi rendeletre tartozik, ugyanis az adatokról szól, ez pedig a kommunikációról. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami vagy van, vagy nincs, mert egy adalék úgy mond, eh, Ez teljesen független a GDPR elemzésétől, eh, hiszen a GDPR bármilyen elemzése nem vezet, semmilyen elemzése nem vezethet oda, hogy a kommunikációnkat eh, azt meg kell védeni, vagy sem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ügyrendi volt, inkább egy kiegészítő információ, de udvariasan meghallgattuk. Én szeretném most eh, a bizottságnak is majd megadni a szó a koordinátorokon kívül talán már csak egy képviselő akart hozzászólni, neki hagyjuk még meg a lehetőséget, eh, és majd a bizottság akkor válaszol, mert szerintem egész egyszerűen logikusabb. Ana Gomes, kérem röviden. Köszönöm teljes mértékben egyetértek azzal, amit Virgit Zippel mondott itt most a, a frakcióm nevében is. De konkrétan szeretnék kitérni a 24-es bekezdésre, amely adóztatásról szól, hiszen az adóztatás az egy nagyon fontos eszköz, nem csak arra szolgál, hogy letörjük a hatalmát a Facebookhoz hasonló cégeknek, hanem erőforrásokat adunk a nemzeti hatóságoknak, és felkészítjük őket, lehetővé tesszük őket arra, hogy felügyeleti feladatukat ellássák, és így betartassák a GDPR-t, az adatvédelmi rendeletet. Ahogy Sophie is mondta, a GDPR csodálatos dolog, de oda kell figyelni annak a végrehajtására és a kikényszerítésére is, mert Ugye a probléma az, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságoknál nincs elég ember, és nem megfelelő felkészültségű emberek végzik a munkát, nem elégséges az ottani tevékenység. Emellett még egy terület, amelyre ki kell térni az állásfoglalásban, és amely a saját vizsgálódásainkból derült ki, nevezetesen a kapcsolat a Cambridge Analytica és a Facebook között, eh, még konkrétabban a Facebook adatmegosztása a Cambridge Analytica-val. Nos, ez túlmutat a polgárok adatvédelmére vonatkozó jogszabályokon, hanem valójában az derült ki, hogy ez akár még a szervezet bűnözést is segítheti abban, hogy behatoljanak az országainkba, egy infiltrációt tesz lehetővé. Mert azt is megállapítottuk, hogy a Cambridge Analytica és az SCL, a Henley és Partners eh, pedig részt vettek útlevelek eladásában, illetve állampolgárságok árusításában. Ez eh, egy célzott rendszer volt, amelyet tényleg kihasználhatnak bűnöző szervezetek, amit nem szabad, amitől nem szabad eltekintenünk. Emellett, ugye itt most a Facebookról és a Cambridge Analytica-ról beszélünk, de hogyha komolyan vesszük a GDPR-t, illetve az adatvédelmet, akkor nem hunyhatunk szemet afelett, hogy kínai cégek, amelyek már kormányokkal kötöttek szerződést arra, hogy masszívan ellenőrizzék arckép felismerési rendszerekkel a polgárokat egyes országokban. És tudjuk, hogy a Huawei eh, például Kínában tárolja az adatokat, miközben Kínában van egy úgynevezett eh, személyes scorecard, egy pontrendszer, amelynek a célja az, hogy minden egyes polgárát a rezsim ellenőrizni tudja. Ez egyelőre csak Kínában van így, 2020-ra akarják teljesen bevezetni a rendszert, de nem véletlen, hogy ezek már ugyanúgy részt vesznek az európai munkákban, és ugyanazok a CCTV rendszerek Európában is alkalmasak az arckép felismerésre, illetve azonosításra. Tehát nem csak nyugatra kell tekintgetnünk, hanem nagyon is keletre is, hogyha meg akarjuk ítélni azt, hogy milyen veszélyek fenyegetnek itt a tagállamokban is. Itt van a DG Just eh, főigazgatója. Neki adjuk meg a szót. Köszönöm. Tina Asztola valóban igaz az, hogy a Facebook Cambridge Analytica ügy eh, rávilágított arra, hogy figyelni kell arra, hogy eh, hogyan kezelik az adatokat nagy cégek, illetve hogy hogyan érvényesülnek a GDPR szabályok az ügy szintén felvett aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy hogyan maradhatnak szabadok és tisztességesek a választások. Eddig úgy gondoltuk, hogy azok maradnak, most már ebben nem lehetünk ennyire biztosak. Ez egy ébresztő mindenki számára ahhoz, hogy 2019-ben is tisztességes szabad választások legyenek. Ez a bizottság számára fontos. A bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló beszédében erről kifejezetten szólt. A bizottság ezért is üdvözli a parlamentnek ezt az állásfoglalás tervezetét, amely megvizsgálja különösen az adatvédelmi, brit adatvédelmi hatóságok előzetes vizsgálati eredményeit, és ezeket mi is oszt, e, ezekben mi is osztunk, osztozunk, szerepelnek ezek az aggodalmak a parlamenti anyagban, is egy átfogó megközelítésre van szükség. Tehát ami a Facebook ügyet illeti, a bizottság az Európai Adatvédelmi Tanács elnökével szoros kapcsolatban van, csak úgy, mint az Egyesült Királyság adatvédelmi hatóságával. Ők a vezető hatóság ebben a vizsgálatban a Cambridge Analytica ellen támogatjuk az Európai Adatvédelmi Hatóságok koordinált válaszát. Jurova biztos asszony figyelemmel kíséri az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, a Federal Trade Commission eh, vizsgálatait is, és információkat kért azzal kapcsolatban a második éves eh, felülvizsgálat eh, a Privacy Shield vonatkozásában néhány hét múlva lesz. A bizottság annak kikényszerítését nagyon komolyan veszi, és ez egy prioritása ennek a bizottságnak, látjuk ezt bizonyos politikailag érzékeny ügyekben is ennek a fontosságát. A Facebook ügy azonban egy sokkal szélesebb probléma, nagyobb probléma része, amely egy sor szereplőt érint, a választási hatóságokat, politikai pártokat, adatkezelőket, adatelemző cégeket, platformokat, stb. A az illetékes hatóságok elszigetelve nem tudnak foglalkozni ezekkel az ügyekkel, össze kell fogniuk ahhoz, hogy monitorozzák a veszélyeket, illetve kikényszeríthessék a jogszabályokat a választási folyamatokban is. E, emellett fontos az a kérdés, hogy ki áll egy politikai reklám mögött, illetve a kiberbiztonság, valamint az adatvédelem ezeken a területeken is különösen fontosak. E, ezért van szükség holisztikus megközelítésre, megközelítésre a hatóságok részéről, ezért tett javaslatot a bizottság szeptember 12-én egy választójogi csomagra, erről a csomagról szólnék akkor most néhány szót. Először is három dolog van benne. Először is az adatvédelmi hatóságok, választási hatóságok, illetve kiberbiztonsági hatóságok együttműködését akarjuk, azért, hogy felderítsék az eseteket, jobban koordinálják a munkájukat, illetve feltérjék a héz, feltárják a hézagokat. Emellett ajánlást fogalmaztunk meg, hogy a tagállamok nemzeti hálózatokat hozzanak létre, illetve felszólítottuk a tagállamokat arra, hogy az online kampányolásra terjesszék ki annak átláthatóságát, hatékonyságára, a választási szabályaikat ki fizet érte, milyen választási csendidőszak kötelező. A normál médiára vannak szabályok, ezek az online médiára is ki kell, hogy terjesszék valamilyen formában. Az új parlamenti választások lesznek, az első választások az új adatvédelmi szabályok alapján. Ezért fontos, hogy a választási hatóságok és más tényezők ellenőrizzék azt, hogy betartásra kerülnek-e az adatvédelmi szabályok a saját választási törvényeikben, ezért tartottuk ezt fontosnak a csomagban is, és a harmadik javaslat pedig egy a 2004 per 1141-es rendelet, amely a politikai pártok finanszírozásról szól, ezt is szigorítani akarnánk, módosítást nyújtottunk be. A politikai pártok és alapítványok kaphassanak bírságot akkor, hogyha adatvédelmi szabályok sérülnek, amennyiben ezek a szabálysértések a választás eredményének megváltoztatására, befolyásolására irányulnak. 5% mértékű bírság lehet a az alapítványok bevételére, pártok bevételére vetítve. A bizottság felszólítja a jogalkotókat, hogy minél hamarabb fogadják el ezt a módosítást. Együttműködünk a parlamenttel és a Libeszak bizottsággal az elkövetkezendő hónapokban is azért, hogy ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalát elérjük. A következő fontos mérföldkő King biztos úr magas szintű konferenciája októberben a kiberbiztonságról, illetve lesz egy kolokvium az alapvető jogokról, amely a demokráciára koncentrál. Timmermans és Jurova biztosok lesznek annak a házigazdái az elkövetkezendő hónapokban, még az európai parlamenti választások előtt nagyon fontos eh, események eh, lesznek, eh, és a parlamentet is arra kérem, hogy segítsen bennünket az összes érdekelt mozgósításában azért, hogy tisztességesek lehessenek a választások, szabadok, tisztességesek, és megvédjük a polgároknak a, a személyes adatait. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák! A legtöbben kifejtették a véleményüket az állásfoglalás tervezete kapcsolatban. Van-e még valaki? Nincs. Akkor azt még elmondom, hogy október 10-én szavazunk a szakbizottságban. Holnap 6 órakor lesz a módosítók benyújtásának határideje. Azért kell október 10-én szavaznunk, hogy utána az október 2 plenárisról el tudjuk vinni ezt a témát. Köszönöm szépen mindenkinek, a bizottságnak is. És most rátérünk az ötös napi rendi pontunkra, ami a japán adatvédelmi jogi keret megfelelőségének az értékelésével kapcsolatos munka állása. És John Carelli úgy látom itt van. Vagy helyettesíti őt valaki a bizottságtól? Yeah, he has, he has not arrived yet. Um, I would expect... A kollega még nem érkezett meg, de bármelyik percben beléphet az ajtón, hogyha adnak nekem egy percet, akkor felhívom gyorsan telefonon, egyébként meg tudom tartani én a tájékoztatót. So colleagues, just to, sorry to be clear, uh, we'll just pause for a moment while the commission... Uh, akkor, kedves kollégák, megvárjuk, amíg a bizottság megérkezik, és akkor tárgyaljuk a Japánnal kapcsolatos pontot. Uh, jó látni, hogy a bizottság ennyire hatékony az időbeosztásban. So, yes, um, sorry for the delay, but uh, he has just arrived. Elnézést kérünk a késlekedésért mondja a bizottság képviselője, de meg is érkezett a kollégám. Kedves kollégák, tehát akkor a bizottság képviselője tájékoztatni fogja a, az Állampolgári Jogi Bizottságunkat a Japán Adatvédelmi Jogi Keret megfelelőségéről. A múlt héten kaptunk dokumentumokat a bizottságtól, hiszen a megfelelőségi határozat elfogadásához ezek szükségesek. Tovább küldtük őket a képviselőknek, azoknak a kollégáknak is, akik a nemrégi delegációban eh, részt vettek, a Japánba utazó delegációban, úgyhogy úrnak adom meg a szót maximum 10 percre hogy legyen szíves tájékoztasson bennünket a megfelelőség értékeléséről. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésért korlátos idő állt rendelkezésemre. Először is köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és ahogy tudják, Japánnal lezártuk a tárgyalásokat. Azt mondták, hogy fogalmazzak röviden, úgyhogy gyorsan a lényegre térek ki, és hangsúlyozom, hogy mennyire fontos a tárgyalások végkimenetele és ennek a döntésnek a relevanciája, és szeretném kiemelni a főbelemeit is fontos megfelelőségi döntésről van szó, valószínűleg ez az egyik legfontosabb, amit mi valaha is javasoltunk, és ennek több oka is van. Hanem említsek néhányat ezek közül. Először is, hogyha ezt elfogadják, ezt a határozatot, akkor az adatok védelme növekedni fog, az Európai Unióból, Unióból küldött adatok védelme növekedni fog a kereskedelmi partnereknél. Ugye már ma jelentős adatmennyiség cseréjére kerül sor a japán kereskedelmi partnerekkel. Ez a döntés, vagy határozat azt is mutatja, hogy a konvergencia standardok működnek, érdemes ezeket használni. 2017 májusában úgy tűnik, hogy ez egy jó hónap a magánéleti adatok szempontjából, tehát Japán megreformálta az adatvédelmi jogszabályait. A reform eredménye az lett, hogy hasonló struktúra, hasonló biztosítékok és hasonló ellenőrzés valósult meg. Egy teljesen független adatvédelmi hatóság jött létre Japánban, és ugyanazok az alapelvek működnek a rendszerben, mint a miénkben, illetve mint a mi GDPR rendeletünkben. És nyilván ön is, elnök úr, ezt megfigyelte, önök is megvitatták a szakbizottságban, ugye a japán látogatás, japán delegáció látogatása kapcsán. Miután felismertük, hogy jelentős konvergenciára került sor a japán adatvédelmi jogszabályi reformok, reformok után, úgy gondoltuk, hogy ez egy fontos üzenet más országoknak is, amelyek nem régiben hajtottak végre hasonló reformot, vagy amelyek ezt fontolgatják. Csillétől Brazíliáig, Dél-Koreán át Indiáig. És végül pedig ez a megfelelőségi folyamat, ugye tudják, hogy ezt a bizottság párhuzamosan hajtotta végre a tárgyalásokkal, amelyek a stratégiai, gazdasági stratégiai partnerségről folytak Japán és az EU között, és a parlament szerepe itt nagyon fontos. A parlament azt kérte, hogy a megfelelőségi határozatok elfogadását gyorsítsuk fel. Ez a parlamenti állásfoglalásban szerepelt, amely a digitális kereskedelmi stratégia témáját érintette, és igazuk van, működik ez a megközelítés, és ez is fontos üzenet más nemzetközi partnereinknek. Mit értek ez alatt? Azt, hogy a magas színvonalú adatvédelmi standardok ösztönzése, illetve a nemzetközi kereskedelmi ösztönzése nem zárja ki egymást, sőt, ez a két aspektus kéz a kézben jár. Többször hangsúlyoztuk, hogy szerintünk a magánéletvédelme, az adatvédelem nem maradhat ki, nem képezheti tárgyalások alapját. Viszont a kereskedelmi megállapodásokban előny, hogyha létezik ilyen klauzula, hogyha az érintett országnak vannak ilyen jogszabályai, és Japán esetében ez pozitív, és gyakorlatilag a biztonságos adatok áramlásának legnagyobb térségét tudtuk így megvalósítani az EU és Japán között. Ez fontos az állampolgárainknak, fontos a vállalkozásoknak, fontos Japánnak és az EU-nak, de jelzésként is nagyon fontos, mert fontos jelzést küldünk más partnereinknek, hiszen tudjuk, hogy más szereplők is vannak itt, ha az adatáramlásokról van szó, és hogy minket bizony foglalkoztat az adatvédelem szintje. Ami a tárgyalások végkimenetelét illeti, hát látják, hogy ez a tervezet elég e, hosszas, és hogy mellékletei is vannak, nem fogok most részletekbe bocsátkozni, mert úgyis kapok majd kérdéseket, de azért azt megemlíteném, hogy ugye önök is e, tapasztalhatták, hogy e, amikor Japánban jártak, hogy ez a konvergencia hogyan valósul meg Japán és az EU között, mi még további biztosítékokról is tárgyaltunk. Annak érdekében tettük ezt, hogy a személyes adatokat jobban védjük, ezeknek a, a transferét jobban védjük, és akik követték a megfelelőségi döntés meghozatalát, tudják, hogy ennek külön kereskedelmi oldala van, illetve az is külön szerepel, hogy a japán hatóságok hogyan férhez, férhetnek az adatokhoz. És egy három további csoportját tárgyaltuk le a biztosítékoknak. Először is szabályokat, szabályokról tárgyaltunk, amelyek tovább védik a személyes adatokat. Azonosítottunk ugye különbségeket a japán és az Európai Uniós rendszer között, és ezeket próbáljuk megszüntetni a további biztosítékokkal, tehát például a kényes adatok védelmére külön rendelkezés van. Ez nem volt nyilvánvaló, sem könnyű, de gyakorlatilag a kényes adatok definícióját, meghatározását kellett, ami a japán jogban létezik, kellett egy kicsit kiigazítani. Aztán pedig az Európai Unióból érkező adatok küldésére vonatkozóan más harmadik országokba is szabályokat fogalmaztunk meg, ez az úgynevezett onward transfer, és ezen kívül a, az érintett személyek jogára vonatkozóan is vannak rendelkezések, tehát hogy ők hozzáférhetnek a saját adataikhoz, illetve rendelkezhetnek ezekről, és szerepel még az anonim adatok fogalma is. Hiszen egyet tudjuk, hogy az adatvédelmi jogszabály hatája mire terjed ki, és ugye ami anonim adatnak minősül, arra már nem vonatkozik a szabályozás, tehát mindenképpen garantálni kellett, hogy ugyanarról a dologról beszéljünk, amikor anonim adatokat említünk mind a két oldalon. Tehát egyfajta depersonalizált adatokról van szó anonim adatokként. A határozatban, illetve az értékelés szövegében megtalálhatják ezeknek a részleteknek a leírását, és a mellékletekben szerepelő, szereplő kiegészítő szabályok is kötelező érvényűek lesznek Japánra, és nagyon fontos ez mindenki számára, hogy ez teljes mértékben végrehajtható lesz, tehát a japán hatóságok, japán bíróságok végre tudják hajtani ezeket a rendelkezéseket. A tárgyalások során több biztosítékot is kaptunk a legmagasabb kormányzati szintekről, az igazságügyminisztériumtól, védelmi minisztériumtól, a japán fél részéről, már ami a japán hatóságok hozzáférését illeti az Európai Unióból oda küldött adatokhoz és megvannak a biztosítékok arra vonatkozóan, hogy arányosan, csak szükségszerűen, és így tovább férhessenek hozzá a japán hatóságok, végrehajtási szervek, és így tovább ezekhez az adatokhoz. És ugyanúgy, mint bármely modern rendszer, amely a világban működik, kell, hogy legyen olyan eleme, ami a különleges helyzetekkel foglalkozik, például a nemzetbiztonsági szempontot is külön kezelik. A japán rendszer az ugye az 1946-ban elfogadott alkotmány miatt ilyen, és bírósági engedély birtokában lehet csak hozzáférni a nemzetbiztonsági szerveknek a személyes adatokhoz. Végül pedig azt is meg kell említenem, hogy panaszkezelő mechanizmust is létrehoztunk, azzal kapcsolatban, hogy büntetés végrehajtási nemzetbiztonsági célra, ha hozzáférnek adatokhoz a japán hatóságok, akkor az érintett magánszemélyek tehetnek panaszt, kérhetik, hogy az adataikat töröljék, ha bármilyen probléma merül fel, jogtalan felhasználással kapcsolatban, és így tovább, ez az új mechanizmus lép életbe, és a Japán Adatvédelmi Hatóság működteti ezt, ami számunkra nagyon fontos, mert ez egy független, önálló hatóság. És hadd fejezzem be azzal, hogy az értékeléskor, a biztosítékok tárgyalásakor milyen kritériumokat alkalmaztunk nyilván a GDPR rendelet 45-ös cikkében lévő kritériumokat követtük, illetve azt az ellenőrző listát, amelyet az Európai Adatvédelmi Testület fogadott el a megfelelőséggel kapcsolatban, ami gyakorlatilag kritériumok listája, amelyek alapján ki lehet értékelni, hogy egy érintett rendszer megfelel-e a mi szabályainknak. És így el is jutok a legutolsó fontos elemhez, az Európai Adatvédelmi Testülethez. Ahogy ugye tudják, a határozattervezetet benyújtottuk ide is, tehát az Európai Adatvédelmi Testülethez is, és a véleményüket figyelembe kell, hogy venjük, az elkövetkezendő hónapokban elkészül ez, a döntéshozatali folyamat első lépése ez. A komitológiai eljárást követjük, mielőtt a biztosok kollégiuma el tudja fogadni ezt a megfelelőségi határozatot. Remélem, hogy a sikerült a 10 perces időkereten belül maradnom. Köszönöm a figyelmüket, és várom a, kíváncsian várom a vitát és a kérdéseket. Köszönöm szépen a Kareli úrnak, mondja az elnök. Nagyon érdekes. And, uh, given it was in to the... Nagyon érdekes munka volt ez, különösképpen azért is, mert ugye párhuzamosan zajlottak a tárgyalások. Hadd nézek itt körül, hogy ki volt érintett, Dalton úr talán. Nem látok itt másokat, akik a delegációban részt vettek, de mielőtt a kollégáknak átadom a szót, ellenőrzöm, hogy minden témáról szólt-e, amely nekünk fontos. Volt egy kérdés, ami többször felmerült, ugye az úgynevezett vitáspontok között és ez pedig az, hogy ugye nincs hivatalos fordítása a japán adatvédelmi törvénynek. Tehát ha jól értem, akkor még most is a személyes adatok védelméről szóló törvény hivatalos fordítása nem létezik, és ezeknek a, ennek a jogszabálynak a fordítását nem ellenőrizték angol anyanyelvi beszélők, és ugye az szerepel, hogy csak addig marad az életben, amíg nem készül el a hivatalos fordítás. Szeretném, hogyha ezt egy picit pontosítaná, hogy hogyan tudták elfogadni a megfelelőségi határozattervezetet, amelyet ugye, hogyha végleg elfogadnak, akkor az Unió olyan helyzetbe kerül, hogy nincs hivatalos fordítása a japán jogszabálynak. Tehát érdekes helyzetbe kerül az Európai Unió ekkor. Emlékszem, hogy ezt a kérdést fölvetettük a delegáció látogatása során is. Ez az egyik kérdésem, a másik pedig a beosztás, az időbeosztás, tehát hogy a japán döntéshozatali eljárás hogyan működik. Talán itt van a követségtől is valaki, aki erre a kérdésre tud választ adni nekünk, tehát hogy mikor szándékoznak a döntést elfogadni. Birgit, Cipel asszony tehát és utána a többiek, ha jól néztem, és Dalton úr is tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a bevezetőt. Tudjuk, hogy ezek a fajta döntések még nagyon nehezek, és ezért csak két-három kérdésre szeretnék koncentrálni. Láttam, hogy vannak kiegészítő szabályok az egyes függelékben, amelyek elvileg um, kötelezők lennének a japán cégek esetében. Tudna-e biztosítékot adni arra, hogy hogyan lehet jogilag kötelezővé tenni ezeket a szabályokat, vagy milyennek a jogi minősége. Azt mondják, hogy ezek a szabályok főként az EU adatokra kedvezőek, ez nem fedi le a japán állampolgárokat, vagy a más joghatóságtól kapott adatokat el tudja magyarázni azt, hogy ez hogy felel meg a GDPR-nek és az Európai Bíróság azon követelményének, hogy egyforma adatvédelmi szabálynak kell lennie a harmadik országban. A másik kérdés, beszéltünk erről többször is már, ez a bírságok kérdése. 300 ezer jentől 1 millió jennig tehát ez 2300 eurótól 7500 euróig terjed ez. Ha jól emlékszem, azt mondták valamikor, hogy ez kulturális különbség kérdése, hogy a pénz nem annyira fontos, hanem más dolgok, de Japán a globalizált világ része, és ezek a bírságok gondot jelenthetnek, azt a benyomást kelthetik, hogy Japánban az adatvédelem megszegése nem annyira vészes. Hogyan lehetne ezeket a bírságokat összhangba hozni a GDPR-rel, hogy megfelelő és elriasztó legyen a büntetés. Ennyiben hagynám egyenlőre. Elnök, nagyon sok vita van erről, hogy Dawson is elmondta. Sok vita van a büntetések kiszabásának rendszeréről. Filozófiai jellegű viták is folynak erről ez nagyon érdekesek ezek a viták a japán tárgyalófeleinkkel. Nagyon érdekes volt, amikor Japánban jártunk, mert a japánok nagyon büszkék voltak az adatvédelmi szabályaikra. Úgy gondolták, hogy nagyon közel állnak hozzánk, vagy legalábbis hasonló céljaik vannak. Szerettem volna elmondani azt, ahhoz kapcsolódik, amit ön elmondott, ez a fajta viszony, amit EU és Japán között kialakítottunk, hogy partner akarunk lenni, mert én egy szélgiát látok az EU és Japán között, és bármi is történik a Brexit-tel, remélkedhetünk abban, hogy hasonló adatvédelmi megállapodásra kerül majd sor az Egyesült Királyság és az EU között, hogy hasonló legyen az adatvédelmi szabályaink. Hogyha az EU-Japán alapvédelmet közvetjük egymáshoz, akkor ez egy nagyon erős példa más partnerek irányába. Az Európai Bizottság mit tesz ezzel? Van-e valamilyen fajta tervük, hogy a többi partner irányába is hasonlót kínáljanak fel? usa gondolok itt koronásképpen, de akár Kínára is. Elnök, a nagy különbség az az, hogy a GDPR-t mi már végrehajtottuk, és ezt és Japán esetében van egy különbség de én értem azon kérdését. Uh, Gomez, Anna, please. Anna, én is uh, nagyon sok stratégiai érdeket látok, közelítést um, EU és Japán között, és együttműködést az EU és Japán között az adóvédelem területén, és ez azt jelenti természetesen, hogy a technológiák kifejlesztésére is szükség van, például itt a mesterséges intelligenciára gondolok. És ez is kihathat a GDPR. Amikor Japánban jártunk, akkor azt láttam, meglepő, hogy a technológia főszereplői teljes mértékben ismerték a GDPR-t, és elmondták, hogy alkalmazzák is ezt a gyakorlatban, de. És a fő kérdés, ezt ön is kiemelte, elnök úr és Birgit is, a fő kérdés az az, hogy hogy, a, hogy, hogy Japán ezt csak az EU állampolgárokra fogja alkalmazni, vagy a japán állampolgárokra is, mindenkire. Bizonyosságra van szükség, és a japán adatvédelmi szabály hivatalos fordítására van szükség. Látnunk kell ezt, hogy Japánban ez hogyan működik, ez nagyon fontos kérdés, nem csak a mi állampolgáraink számára, hanem az adatvédelmi jogok szempontjából is, amelyeknek egyetemesnek kell lenniük. Egy dolog, amely kicsit zavart engem, és a bizottsághoz fordulok most. Japán egy olyan ország, amely foglalkozik a kriptovalutákkal, ez engedélyezett ott, a technológia is támogatja a e, kriptovalutákat. Az első e, kriptovalutat kifejlesztés és állítólag egy japán. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy igazi valuta lesz majd ez a kriptovaluta, anélkül, hogy ezt ellenőrizni tudják. Én éltem Japánban, és ismerem azt, hogy a japán társadalom nagy mértékben ellenőrzött, és ennek jó oka is van, ismerjük, hogy milyen fajta kemény szomszédságban élnek. Keményebb ez a szomszédság, ha tudjuk, hogy milyen fejlemények vannak Kínában, hogyan ellenőrzik a társadalmat szociális politikai szempontból. Ez mennyire összeegyeztethető a kriptovaluták engedélyezésével? Nem tudom elképzelni, hogy a kriptovalutákat hagynák Japánban felülni, anélkül, hogy ezt valamilyen módon ne ellenőriznék hátulról. Please. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen azzal a kérdéssel kezdem, amely nagyon fontos részlet, és értem, hogy miért kérdezi ezt. Úgy gondolom, hogy néhány dolgot tisztázni kell, ez a jogszabályok, a jogszabályt való eltérés kérdése. Amikor ezt a párbeszédet folytatjuk, akkor ez nem különbözik a többi más párbeszédtől, amit nemzetközileg hiteles partnereinkkel folytatunk A japán hatóságok adták a fordítást, a szövegek hivatalos formája japánul van, de amikor hiteles ö, ö, for, ö, partnerekről beszélünk, akkor jó kiinduló pont az, hogy a vitákat az alapján kezdjük el. Meg kell említeni azt is, hogy a japán fordítást az adatvédelmi hatóság, a DPC adta át nekünk, és akár csak a mi adatvédelmi hatóságunk is nagyon fontosnak tartja az új szabályokat, illetve az adatvédelem betartását. Tehát ennél hivatalosabbat nem lehet kérni. De az is fontos volt, amikor tárgyaltunk, hiszen a tárgyalások angolul folytak a kiegészítő szabályokról, de ezeket a szöveket majd japára fordították le. A dokumentumok, amelyeket mi kaptunk, és amelyeket mi adtunk át, azok mindig a nálunk lévő nyelvi munkatársakra támaszkodtak. Az EU delegáció Tokióban magas szintű szakértelmet tudott itt nekünk biztosítani. Nagyon fontos azt is megérteni, hogy amikor kérdéseink voltak a szöveg értelmezésével kapcsolatban, persze ilyenkor megkérdeztük a tárgyalókat, de, vagy a saját nyelvészeinket, de független szakértőkkel, kutatókkal is találkoztunk itt is és Japánban is, hogy jobban tudjuk értelmezni, megérteni a japán rendszert, és nem csak egy forrásra támaszkodtunk. Ez biztosítékot adott nekünk arra, hogy nem csak, hogy dokumentumokkal dolgozunk, hiszen itt csak nem a betű szerinti jogról van szó, hanem arról, hogy hogyan alkalmazzák ezt a jogot. Meg akartuk ezt jobban érteni, meg akartuk jobban érteni a japán rendszert. Ami a többi kérdést illeti, a kiegészítő szabályok, igen, ezek kötelezőek és végrehajtandóak, nem azért, mert ezek benne vannak a kiegészítő szabályban, hanem azért, mert a japán jogban ennek megvan a jogi alapja. Anélkül, hogy a részlegbe bocsátkoznék, de a fő törvény hatos cikke a japán adatvédelmi hatóságnak jogkört ad arra, hogy tovább ellenőrizzék ezt a fajta adatáramlást. Ez az egyik alapja annak, amelynek alapján ezek a szabályok végrehajtandóak, kiegészítő jelleggel, mert ahogy ön is tudja, tárgyalnunk kell, és meg kell szereznünk, a, meg kell értetnünk a definíciókat, hogy érzékeny adat, ezeket módosítani kellett. A kabinet a japán kormány részéről elfogadott egy olyan szabályt, amely plusz jogkört jogáz, ruháznak az adatvédelmi hatóságra, hogy ezeket a plusz szabályokat végrehajthassák, és ezek végrehajtandóak és kötelezőek. Tehát a szabályok nagyon jól illeszkednek a japán jogrendszerbe, feltett egy kérdést, ami nagyon érdekes volt, hogy ezeket a szabályokat, vagy ezek egy részét miért csak Európából származó adatokra alkalmazzák. Ez a japánok választása. Mi elvégeztük a megfelelési tesztet, nekünk azt kell biztosítanunk, hogy meg legyenek védve azok az adatok, amelyek Európából, európai adatalanyoktól érkeznek, és ezt kell tennünk, és ez a mi kompetenciánk, mi nem uh, tudunk uh, a japán parlament vagy kormány helyébe lépni és japán uh, szabályokat létrehozni. A célunk az az, hogy megfelelő, megfelelési szint legyen az Európából átadott adatok esetében, gyakorlati igények miatt, azért mert a japán cégek kétfajta szabályt nem akarnak alkalmazni, vagy ezáltal Japán is javítja általánosságban a védelem szintjét mindenki számára. Ez persze a japán társadalomtól és a japán intézményektől függ. Ami fontos, ismételten az az, hogy az Európából származó adatokat megfelelő módon kell megvédeni a büntetésekre való rátérés, igen. Ezek azok az adatok, amiket a japán jogszabály ír elő, de ne felejtsük el, hogy ezek a büntetések megsértésenként vannak. Tehát, hogyha adatokhoz való hozzáféréssel gond van, vagy nem megfelelően birtokolnak adatokat, ezek nagyon nagy adatokat foglalkozhatnak magában. Tehát e, ezt a büntetési összeget be kell szorozni az adatok számával, amiket megsértettek. És ez így már nagyon magas büntetést eredményezhet. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy ez egy másfajta rendszer, de a japán adatvédelmi rendszer a GDPR-rel ellentétben a büntetőjogi szankciókat is a börtönbüntetést is akár. Két szintes rendszer van. Először a hatóság dönt egy, dönt, megtesz egy döntést, azért mert jogtalanul használtak fel adatokat, vagy nem töröltek adatokat. Hogyha a hatóság határozatának nem tesznek eleget, akkor ennek a büntetőjogi szankciók, akár a börtönbüntetés is. Ez egy másfajta megközelítés a szankciókkal kapcsolatban, mint amelyen mi rendelkezünk. De összességében mi ezt úgy gondoltuk, hogy ez hatékony szankciókat eredményez. Ha megnézzük az Európai Adatvédelmi Testület előírásait, mi nem akarunk azt, nem akarjuk azt, hogy mindenben megfeleljenek szorúszóra a tárgyaló feleink, mi azt szeretnénk, hogy hatékony legyen a szankciók kezelése, és ezt különböző módon lehet biztosítani. Úgy gondoltuk, hogy ez a japán megoldás hatékony és elrettentő szankció. Igen, egyetértek azzal a kérdéssel, hogy ez egy olyan döntés, amely az EU-Japán kapcsolatokon túlmutat. Japán az OECD, a G7, a G20-ak tagja, hasonlóképpen gondolkodó partnerek vagyunk, és most már adatvédelem területén is hasonlóképpen gondolkodunk. Ez a döntés egy jelzés a világ többi része irányába, hogy közeledni kell egymáshoz, és hogy ennek vannak előnyei. Ez egy nagyon fontos dimenziója ennek a döntésnek. És hogy összegezzem az utolsó kérdéssel, egy másik nagyon fontos dimenziója ennek az adatvédelmi kapcsolatnak EU és a Japán között az az, hogy már erős a kapcsolat a japán adatvédelmi hatóság és a mi adatvédelmi hatóságunk között. A japán hatóság volt tehát itt a fő tárgyaló partnerünk, és ezt szeretnénk tovább elmélyíteni, ezt a fajta együttműködést Ideális esetben ez nem csak egy döntés lenne papíron, de ki kellene fejleszteni közös eszközöket, beleértve ebbe az új fejleményeket is, mint például az, azokat, amiket említettek, például a blockchain esetében. Ez egy újfajta megfelelési döntés lehetne, arról is döntöttünk, hogy intenzív lesz az együttműködésünk a alapvédelmi hatósággal, nem csak az egyes esetekkel, hanem arról is, hogy a hasonló szabályokat hogyan értelmezzük, amelyek nagyobb jogi bizonyosságot és nagyobb védelmet hoznak. Köszönöm szépen, remélem megválaszolta minden kérdésüket. Köszönöm, nagyon átfogó volt. A menetrendről azonban nem beszélt. Tudom, hogy unalmas kérdés. Nagyon fontos kérdés valójában. Mindig is a naptár szerint élünk. Tehát két párhuzamos folyamat van a japán hatóságoknak, végig kell vinniük a saját folyamatukat ehhez a megfelelőségi határozathoz, ami ősszel zajlik. Nekünk is hasonló a menetrendünk, nyilván most meg kell várnunk az EDPD véleményét, de a közös nyilatkozatban Abe és Juncker urak jelezték, hogy szeretnénk, hogyha ez a határozat az év végéig megtörténne. Nyilván ez a különböző folyamatok fényében következhet be. Köszönjük Giancarelli úrnak. És azok, akik akik nem vettek részt ebben a munkában, azoknak mondom, hogy nagyon sokat tanultunk, és ez a téma is mutatja, hogy ezeken a területeken milyen nagy utat tett meg például ez a szakbizottság, és köszönöm az ön tájékoztatását, kollégáknak pedig a részvételt. Két perc múlva lesz az új alelnök megválasztása, remélhetőleg azt követően pedig elég könnyű szavazások következnek.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 Okay, colleagues, I know everyone is always busy on a Thursday. Kedves kollégák, mindenki nagyon elfoglalt csütörtökön, úgyhogy tudom. Absolutely on time. I see the required persons are here. Örülök, hogy itt vannak ilyen sokan. Köszönöm, üljenek lekérem, hogy el tudjuk kezdeni a választást. Okay, colleagues, let's begin. Um... Kedves kollégák, akkor kezdjük el. Az első dolgunk a szavazásnál a harmadik alelnökünk megválasztása, Jan Philip Albrecht helyett a 204-es eh, eljárási szabályzati pont alapján Kérem, hogy mindenkinél legyen itt a kártya. Egy jelöltünk van elvileg, azt akár választással is, vagy készfenntartással is, tapsal megválaszthatjuk. 200, a 200-as házszabály cikk alapján elmondom, Ferhoyen úr, Kucsek úr, az Aldétól, és Major asszony az ENF részéről részt vesznek a szavazásban, mint póttagok. Emellett szeretném elmondani, hogy a frakciók a szavazás előtt kell, hogy tájékoztassanak, tájékoztassák az elnököt, ha változás van a póttagok körében. Legalább 15 személynek itt kell lennie, a kórum az megvan, hiszen több mint 15-en itt vagyunk, akkor most lehet jelölni személyeket. Én a harmadik alelnök személyére szóló jelölést szeretném most hallani. Egy politikai frakció, vagy legalább a képviselők 5%-ának ajánlásával lehet jelölni. Ez a Libében e, három embert jelentenek. Kérem, hogy ne tegyenek ilyet, elnézést nem kellett volna mondanom, fáradt vagyok. A teljes jogú tag kell, hogy legyen az alelnök, illetve az összeférhetetlenségi nyilatkozatot meg kellett, hogy tegye. Kérem akkor a jelölést. Valero, who would you like to nominate? Valero asszony, kit szeretne jelölni? Judith Sargentini szeretném jelölni. Sargentini asszony jelölték. Van-e más jelölés? No, there are no other... Nincs más jelölés akkor kérem a jelöltet, hogy beleegyezik-e abba, hogy alelnöknek jelöljék. Nagy megtiszteltetés lenne, uram. Nagy megtiszteltetés önnek. Köszönöm, Judit. És nekünk is nagy megtiszteltetés az ön jelöltsége. Meg, megnéztük, hogy a papírok rendben vannak-e és akkor most kijelentem, hogy megfelel az előzetes feltételeknek. Ezt el kell, hogy mondjam, mert különben nem érvényes a választás, tehát az összes jelölt megfelel a feltételeknek beleértve a vagyonnyilatkozatra, illetve az összeférhetetlenségre vonatkozó feltételt is, és akkor most mivel csak egy jelölt van, tulajdonképpen közfelkiáltással is választhatunk, akkor kedves kollégák, hogyha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, én megkérdezem a kollégákat, hogy ezt így akkor megtehetjük-e, Judit Sargentinit harmadik alelnöknek megválaszthatjuk-e a közfelkiáltással? And in the future, can at least one of the vice chairs please és kérem, hogy legalább egy alelnök legyen itt mellettem, nem tudom, hogy miért próbálnak így elkerülni engem, miért nem ül ki senki, ennyire nem vagyok rossz ember, gálasszony. Ön újabban már nem ül mellém, nem tudom, lehet, hogy Sargentini asszony majd megteszi. Okay, so... Oh, and it says on the notes... I... Nos, akkor én megválasztottnak minősítem a jelöltet, és akkor kérem, hogy jöjjön ide mellém. Látják? Tudtam, hogy lesz ilyen is a szövegben. Most most gondolom utoljára ül ki, de mellém nem nagyon szeretik az alelnökök ezt, de természetesen itt a helye, tehát jöhet bármikor. Köszönjük kollégák, és akkor most szavazzunk. Elnézést, a libében gyorsan kell haladni. Has she got the right nameplate? Can you give her a nameplate? Yeah, die heb ik meegenomen. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. okay, thank you. Congratulations, Judith. Gratulálunk, Judith. Nos, kollégák, akkor Kezdjük el a szavazást. Először is a hetes napi rendi pont, majd aztán 8, 9, 10, 11, ezek mind megállapodások az Európai Unió és különböző országok között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességről. Kezdjük az elsővel. E, a raportőr Emilian Pavel minden esetben, Pavel úr akar beszélni, nem? tehát Pável úr jelentéséről szavazunk, kezdjük az elsővel. Nincs módosítás, Barbados a partnerország, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Um, vote is closed and, the, and that is carried. Ezt akkor elfogadtuk. Mauritius következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, most akkor Szent Kitts és Nevis államszövetség, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. And that is carried. Ezt elfogadtuk. Így van. És akkor Antigua és Barbuda, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Várom a szavazást, ezt is elfogadtuk. És akkor most a Seychelles köztársaság következik. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most végezetül a bahamai közösség következik. Megnyitom a szavazást. And the vote. Lezárom a szavazást és ezt is elfogadtuk. Pável úrnak köszönjük, és ezzel véget is ért a szavazás. Köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek szavazni. Um, Kedves kollégák, menjünk tovább a 13-as pont következik, Wikström asszony itt van körünkben, amennyiben nem érdekli önöket ez a napirendi pont, akkor kérem, hogy csendben távozzanak. Kedves kollégák, akkor következik eh, a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák téma. Cecilia Wikström fogja bemutatni a jelentéstervezetet Kérem, hogy csendben távozzanak, akik távoznak. Tehát eh, Wikström asszony eh, nemzetközi védelemre és migrációra vonatkozó közösségi statisztikák témájában készített jelentés tervezete. Nyilván eh, ezek egyre fontosabb témának számítanak, nagyon komoly hatásuk van ezeknek a statisztikáknak bizonyára Wikström asszony ezt elmondja, majd nekünk az árnyék előadók is itt vannak, kérem, Cecília, tessék. Köszönöm, kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy most kivételesen nagyon technikai témákkal foglalkozhatok, és végre nem túl politikai vagy érzelmi legtöltött témákkal, kevésbé drámai és vitatható vagy vitatott, mint azok a témák, amikkel általában foglalkozom. De mégis egy fontos anyagról van szó, arról szól ugyanis, hogy a döntéseink azok bizonyítékokon és kutatáson alapuljanak. Abban egyetérthetünk, hogy a jó információhoz való hozzáférés, a megbízható statisztikák, statisztikák fontosak a jó politikai döntésekhez, és egy olyan területen, mint a migráció, ahol igen eltérő álláspontok vannak, különösen fontos, mint, még fontosabb, mint más területeken. A jelentésben eh, én egy csomó témát eh, és eh, elkülönített adatot, adatra teszek javaslatot, hogy a tagállamok ezeket nyújtsák, illetve adják be. Olyan statisztikák ezek, amelyeket egyébként önkéntesen a tagállamok már most is gyűjtenek, és átadják azt vagy az EASO-nak, vagy a civil társadalomnak, amennyiben azok igénylik. Tehát ez az adatgyűjtés már megtörténik. Tudom, hogy további munkát ad ez a statisztikai hatóságoknak a tagállamokban, de én úgy gondolom, hogy fontos, hogy a statisztika, minőségi statisztikákhoz való hozzáférésünket ne korlátozzuk erőforrás kifogásokkal, inkább legyen megfelelő erőforrás ahhoz, hogy ez a statisztika megszülessen. Mivel nagyon sok pénzt költünk a migrációra, e, ezért a statisztikai költségnövekedés ehhez képest igencsak kis összeg lesz, marginális. Egy e, kis szakpolitikai javulást e, E, e, akár egy kis szakpolitikai javulás is e, bőven kifizetődévé teszi a statisztika gyűjtés költségnövekedését. Ráadásul a jelenlegi erőforrásokból is a legtöbb ebben a jelentésben felsorolt statisztikát a tagállamok már előállítják. Én most örömmel várom a kollégák hozzászólásait eh, és együttműködését. Október 4-én délután 5 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Az én szándékom az, hogy a, az árnyék előadókkal gyorsan végigcsináljuk ezt a témát, azért, hogy a tanácsba is hamar kerülhessen, és a mandátum vége előtt, jóval a vége előtt véglegesíteni tudjuk ezt az anyagot. Ráadásul a tanács ebben az ügyben éppen elég gyorsan jár el, és úgy látom, hogy nincs probléma sem a tanácsban, mert úgy látom, ők is látják, hogy a megbízható statisztikák fontosak a politikai döntésekhez. Tehát e, legyen minden bizonyíték alapú ezen a területen is. Köszönöm. Köszönöm szinte éreztem, hogy mennyire örül annak, hogy most egy olyan anyaggal dolgozik, amely a nemzetközi védelmet előmozdíthatja. Nyilván a drámát ez nem teszi kisebbé, de értem és érzem, hogy ön örül annak, hogy haladást érünk el ebben a témában. Akkor most az árnyék előadók következnek. Mari Christine kért szót a GUE részéről. Köszönöm. Elnök úr. Én egyébként nem vagyok abban biztos, hogy ez pusztán technikai jelentés, bár ilyenként van elővezetve. A statisztika azonban fontos, hogy a migrációs politikát valós adatokra alapozzuk, és valóban látjuk, hogy ezen a területen komoly előrelépésre van szükség a fantazmagóriák elkerülése érdekében, és azért, hogy az európai politika reális számokon, migrációs számokon alapuljon. A bizottság ezt azért javasolta, hogy a migrációs változásokra reagálni tudjunk, és az európai politika a számokra tudjon támaszkodni, mégpedig reális számokra. Tehát ez egy valóban technikai anyag, a tanácsban elég gyorsan haladnak a dolgok, és remélem, hogy más területekkel is én remélném, hogy más területeken is ilyen gyorsan haladnának, de ez nem így történik, és mindenki tudja, hogy miért nem. Tehát köszönöm ezt a munkát neked, és a jelentésedet is, és gyakorlatilag mindennel egyetértek a javaslataidból. Támogatlak abban is, hogy szükséges az erőforrások is növekedjenek a megnövekedett adatgyűjtéshez, eh, és tudjuk, hogy ez egy alapvető probléma, mert látjuk, hogy eh, az Eurostat adatait is megkérdőjelezik, illetve vannak mindenfajta tiltakozások az ellen, eh, ezt mindenki ismeri. Én emellett néhány javaslatot meg fogok fogalmazni, különös tekintettel a kiskorúakra, illetve az ők nyomon követésére. Itt kicsit tisztázni kell még a visszaküldés politikáját is, hogy mi az önkéntes és mi az, ami nem annyira önkéntes, illetve az életkor meghatározásnál is kell még egy kicsit a szöveggel molyolni, hiszen vannak előfordulhat, hogy kiskorút nagykorúvá minősítenek egy ilyen alapján, ilyen folyamat alapján, és azt gondolom, hogy ott pontos statisztikákra van szükség, és aztán a joghoz való hozzáférés, megint csak ebben a témában is jó lenne, ha gyűjtenénk statisztikát, ehhez képest még néhány más dolgot is meg tudnék fogalmazni, de nem akarom elnyújtani ezt a vitát, úgy sincs köztünk ellentmondás. A bizottsághoz lenne egy kérdésem, a bizottság biztosít bennünket arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban nincs módosítás, és hogy ennek nincs hatása erre az anyagra. E, én szeretném, hogyha tényleg megnyugtatnának ezzel a témával kapcsolatban, mert az adatvédelmi kezeléssel kapcsolatban nekem bizonyos tagállamokkal kapcsán vannak fenntartásaim a, a jogszabály átvételét illetően. Köszönöm, Mari Krisztin. Elnézést kérek, hogy nem a megfelelő sorrendben adta meg a szót. Csáki úr az LPP e részéről először, és aztán Kienge asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt előadója Zdehovszki úr, de nem tudott eljönni, és ezért kérte, hogy mutassam be a néppárt álláspontját. Cecilia Wikström kollégánk kicsit sajnálatosan mondta, hogy ez egy technikai, szakmai téma, és most nem annyira érzelmi kérdés, de hát ez ennek a dossziénak az előnye. Így nagyon világos, hogy az európai migrációs politikában több szakértelemre van szükség, és egész idáig inkább politikai jellegű viták folytak, érzelmi viták folytak, és ezekkel vissza lehet érni, élni, de közben ugye technikai kérdésről van szó. Tehát ebből az okból szerintem nagyon jó az egy lépés előre ezért a néppárt támogatja ezt a dossziét. Másfelől viszont az a tény, hogy ilyen fajta, ilyen jellegű dossziékban gyorsan meg tudunk állapodni, azt is jelenti, hogy talán ez lehet az előrevezető út, az előremutató út más anyagok esetében is. Tehát én valóban üdvözlöm az ön professzionális hozzáállását az európai politikában szakmai, professzionális megoldásokra van szükség. Stehovski úr 8 pontban foglalta össze azokat az elemeket, amelyeket a népert üdvözöl, ezeket most nem fogom felolvasni, de persze vannak olyan pontok, ahol módosítókat fogunk beküldeni, viszont fontos elmondani, hogy ez egy jó dokumentum, tehát támogatjuk. És Természetesen majd benyújtunk a jövőben még módosítókat. Köszönöm szépen, és gratulálunk. Köszönöm szépen Csáki úrnak, és most pedig a szocialisták képviselőtében Cecil Kienge következik. Grazie, Claude. Köszönöm szépen, Claude. Én is azzal kezdem, hogy megköszönöm előadónknak a munkáját, ezt a jelentéstervezetet, amely megfelel azoknak a kihívásoknak, amelyeket a bizottság a javaslatában felsorolt. Konkrétan tehát az, hogy a minőségi, illetve pontossági és a stratégiák érvényes, aktuális jellegére vonatkozó kritériumokat teljesítsük. Az igaz, hogy ez egy technikai, szakmai dosszié, de nagyon politikai jellegű is, én azt mondanám, mert tudjuk, körülvesz bennünket a valóság, de ezt a valóságot a különböző becslések alapján értelmezzük, anélkül, hogy konkrét statisztikai adataink lennének, és ezért a politika átveszi a meghatározó szerepet, egyik pontról a másikra. Ez a tudatosság, az értelmezés, de ez szubjektív értelmezés. Tehát valóban statisztikai adatokkal kell dolgoznunk. Vannak olyan tagállamok, amelyek igencsak vonakodnak, hogy megosszák ezeket a statisztikákat másokkal. Tehát fontos, hogy ez a felelősség meglegyen. Ez a jelentés tervezet szerintünk igyekszik lefedni a bizottság javaslatának a hiányosságait, és csak egy-két pontra korlátozom most a megjegyzéseimet. A leginkább kiszolgáltatott kategóriák meghatározása szerintem egy általános megközelítést kell alkalmazni az összes felmérésben, az összes statisztikában. Tehát például a kiskorúak esetében és még valami, ahol garanciákra van szükség, a, az integráció, illetve az ingyenes hozzáférés az oktatáshoz. Be fogunk nyújtani mi is módosítóindítványokat, indítványokat, hogy erősítsük a kereteket, amelyeken belül a tagállamok információt, statisztikákat fognak megosztani. Én szeretném, hogy a fogvatartási politikákról szélesebb körben kapjunk információt, tehát ennek a gyakoriságáról, a, az időtartamáról, a fogvatartás okáról, legyenek adatok, illetve az alternatív megoldásokról is, tehát a fogvatartás helyett alternatív megoldásokról is legyenek adataink. Továbbá agregált adatokra van szükség az integrációról azért, hogy jobban értsük, hogy a befogadási irányelv átültetése hogyan alakul. Érdekes lenne, hogyha lennének adatok tagállamonként, ahol, láss, ahol látható, hogy hogyan alakul az integráció, és azzal zárom, hogy a módosítók benyújtásának határideje nagyon közel van, az előadóval szoros együttműködésben fogunk dolgozni azon, hogy egy olyan szöveget alkossunk, amelyet mindenki el tud fogadni. A mostani időszakban talán még fontosabb, hogy ezek az adatok rendelkezésre álljanak, és végre valós, a valós képet kapjuk meg arról a helyzetről, amelyet csak szubjektíven értékelünk. Köszönöm szépen! Cecil, nincs több árnyék előadó? Jaj, nem, közben bocsánat, Mary Christine-nek talán van egy kérdésem, mielőtt visszaadom még a szót az előadónak, tehát akkor, ha nem probléma, és a bizottság hajlandó válaszolni erre a kérdésre, vagy bármi másra természetesen, amit az árnyék előadóktól hallottak, akkor esetleg erre reagáljanak question. Köszönöm szépen, elnök úr. Válaszolunk szívesen a kérdésre, ami az adatvédelmi aggályokat illeti. A bizottság megnyugtathatja önöket afelől, hogy az európai statisztikai jogszabályokban megfelelő garanciák vannak. Tehát az adatvédelmi szempontok itt le vannak fedve, ezt tudom mondani. Köszönöm, mondja az elnök, akkor visszadom a szót az előadónknak, Cecília, tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Nagyon jó látni azt, hogy tényleg egy, valóban egy csapat vagyunk, és így dolgozunk együtt, és ezt a dossziét nagy figyelemmel és óvatosan eljárva fogjuk kezdeni. Mari Krisztin felvetett egy kérdést, ezt mindannyian meg fogjuk vizsgálni, és lépésről lépésre fogunk előre haladni. Én is egyébként fölvettem már a kapcsolatot a tanácssal, és ha jól tudom, ma vagy tegnap, ha jól tudom, sikerült megállapodni a tanácsban, és ez nagyon jó nekünk, mert ez azt jelenti, hogy most már meg tudjuk mi is erősíteni, hogy megbízható statisztikákra, tényekre, számadatokra van szükség, és ezt az egészet harmonizálni kell a tagállamok között, hogy mindenki ugyanazokról a számokról beszéljen. Ez gyakorlatilag az egésznek a célja. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a kollégák hozzászólásaiért, és várom a jó együttműködést. Hát igen, valószínűleg nincs más olyan terület, ahol ennyire fontosak lennének a megbízható statisztikák, illetve a jó bizonyítékok. Köszönöm szépen Wikström asszonynak, az előadónak, és köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek, részt vettek ezen a vitán. Csütörtök kinapról van szó. A következő napi rendi pontunk 11 óra 30-kor kellene, hogy kezdődjön, de ugye nincsenek itt a kollégák, úgyhogy én azt javaslom, hogy 11 óra 30-ig függesszük fel az ülésünket. Jó, tehát az Eulízával kapcsolatos, az EULIZA ügynökséggel kapcsolatos napirendi pont érintettjei nincsenek még itt, 11 óra 30-ra érkeznek, tehát addig felfüggesztjük az ülést, és akkor fogjuk folytatni a ma délelőtti utolsó napi rendi pontunkkal, a 14-es ponttal.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

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of... Um... Elnézést kérek, kedves kollégák, nagyon sok minden történik itt a parlamentben csütörtökön, ezért késlekedtünk egy picit, és megköszönöm mindenkinek, aki eljött, hogy itt van. Csinicsi asszonynak is köszönöm. Um, so, colleagues, um, a warm welcome. Úgyhogy, kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és az EU-Líza ügynökség től érkező kollégákat is szeretettel köszöntöm, Krungárkovot is, az ügynökség ügyvezető igazgatóját, és most tőle fogjuk meghallgatni az ügynökség 2017. évi konszolidált éves tevékenységi jelentésének az ismertetését. Nagyon szoros és produktív kapcsolatban vagyunk ezzel az ügynökséggel. Ez így volt ugye már a múltban is, és ez majd most is bebizonyosodik. Több jogszabályt végrehajtotta az ügynökség, illetve ezeknek a végrehajtásába részt vett, és ezért is nagyon fontos, hogy, hát még fontosabb, hogy meghallgatjuk a beszámolót, és gratulálunk a ügynökség irodájának a megnyitásához Tallinnban. Ugye most sikerült a székhelyet, azt hiszem a múlt héten megnyitni, és lesznek olyan kollégák, akik már uh, ugye jártak, vannak olyanok, akik már jártak ott, és uh, vannak olyanok, akik uh, el fognak menni a jövőben Tallinnba, az ügynökség székhelyére, és megemlítem még, hogy a prezentációt az ülést ugye az interneten is lehet követni, tehát biztos sok, um, sokan követik ezt a neten, van hallgatóságunk. Csinicsi asszonynak megköszönjük, hogy személyesen is eljött, és átadom Gárkov úrnak a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Mindig nagy megtiszteltetés, hogy uh, ha eljöhetünk önökhöz, hogy beszámoljunk az ügynökség munkájáról. Ami a 2017-es évet illeti, azt kell mondjam, hogy igen, aktív évünk volt, a meglévő műveleteket, tehát a meglévő rendszerekkel kapcsolatos munkát kellett végeznünk, és közben ugye újabb tevékenységekkel is kellett foglalkozni, tehát ez komoly kihívás volt, de az ügynökség sikeresen helytált. 2017-ben betöltöttük az ötödik évfordulót is, ugye a munkánk ötödik, évfordulóját, és ilyenkor az ember visszaszokott tekinteni, hogy egy kicsit felmérje a munkát, hatékonyabbak lettünk, sikerült javítani a szolgáltatás minőségét, a nagyméretű információs rendszerek kezelésében, és igyekszünk egy önálló szakértői testületté formálni magunkat. Jó volt ez a döntés akkoriban, mert ez meg is valósult, tehát mi most már önálló szakmai testület vagyunk, és Európában nagy tapasztalattal rendelkezünk a nagyméretű információs informatikai rendszerek kezelésében. Stabil, hatékony és hatásos operatív menedzsmentet valósítottunk meg, illetve figyeltük a három rendszer alakulását, amelyel foglalkozunk, az Eurodák, a sis 2 és a VISZ, és több mint 76 millió figyelmeztetést tároltak a sis 2 adatbázisban 2017 végéig, a vízumkérelmek, amelyeket a víz BMS rendszerben tároltak, 52 milliónál is többre rúgtak, a vízadatbázisban 44 millió, az euródakban pedig több mint 5 millió új lenyomat tárolódott. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi évekhez képest most már komolyabb a feladatunk, és ezekre a rendszerekre nagy szükség van ahhoz, hogy a Schengeni térség normálisan tudjon működni illetve ahhoz is szükség van eh, rájuk, hogy hatékonyan lehessen a külső határokat kezelni, illetve a közös eh, menekült és eh, vízumpolitikákat végrehajtani. Ezeknek a rendszereknek a rendelkezése állása gyakorlatilag méri azt, hogy hogyan tudjuk garantálni a mozgásszabadságot a Schengeni térségen belül, és azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy az Európai Unió határain belül a belső biztonságot garantáljuk velük. Egyre inkább a terrorista fenyegetésekkel szembeni fellépés és a külső határok kezelése attól függ, hogy mennyire időben tudunk és hatékonyan tudunk információt cserélni az EU-s hatóságok, illetve az ügynökségek között, és természetesen ide a határőrök is betar- beletartoznak. Ami a 2017-es évet illeti, a kihívások között szerepelt Horvátország technikai integrációja a SZIS-2-be, ugye, mint új Schengeni térség tagként, ezt végre kellett hajtani, és az új, új lenyomatazonosító rendszert is véglegesítettük, idén márciusban sikeresen működésbe is lépett ez a rendszer, jelenleg hét tagállam aktívan használja ezt az új lenyomat azonosító rendszert, és többen készülnek, arra, hogy csatlakoznak hozzá. Több mint 21 ezer keresést hajtottak végre, és júniusra ez a szám 40 ezerre nőtt, és a vízuminformációs rendszernek pedig egy új verzióját vezettük be a vízumkódexben bekövetkezett változások miatt. Ez egy nagyon összetett művelet volt, és ez is kihat a Schengeni térség biztonságára természetesen, tehát itt nem lehet hibákat elkövetni. Ezt a projektet időben és a költségvetésen belül hajtottuk végre, tehát ez a víz upgrade megvalósult. Aztán a katasztrófa helyreállítás kapcsolatban a, és a kiber fenyegetésekkel kapcsolatban is a viszt használtuk, cselekvési tervet dolgoztunk ki, az igazgató tanács cselekvési tervet dolgozott ki, és most ott tartunk, hogy az eurodák kapacitását kibővítették, és 7 millió rekordot tud már kezelni a, az ügynökség munkája 2017-ben nem korlátozódott csak az napi feladatokra, hanem előre mutató új feladatokkal is foglalkoztunk. 2017-ben az ügynökség komoly előrelépést tett az EES rendszer előkészítésében, a toborzást lezártuk, a szükséges tendereket kiírtuk a rendszerfejlesztésére vonatkozóan, és a tagállamokkal együtt az ügynökség a technikai leírásokat is meghatározta. És végül, de nem utolsó sorban a bizottságot is segítettük a végrehajtó határozatok meghozatalában. A jogszabály értelmében hogy a bizottság lépni tudjon idén júniusban. Aztán 2017-ben egy belső csapatot állítottunk fel az ügynökségen belül, illetve tanulmányi látogatásra utaztunk az USA-ba, Kanadába, és Londonban is jártunk, hogy megbeszéljük mások tapasztalatát hasonló rendszerek működtetésében. Az ügynökség továbbra is proaktíven támogatja az interoperabilitást, és a biometrikus rendszerről átfogó tanulmányt készítettünk. Remélhetőleg ez lesz a kiinduló pontja a további munkának, ahol a végrehajtás technikai aspektusait tárjuk fel, tehát hogy interoperabilitást tudjunk megvalósítani az elkövetkezendő években. Az ügynökség támogatja természetesen a tagállamokat is a rendszerek használatában, illetve az adatminőség javításában. Volt egy cselekvési terv az adatminőség javításáról, és ezt a tagállamokkal együtt hajtottuk végre. Több partner dolgozott közösen azon, hogy a jelenleg az ügynökség által kezelt rendszerekben az adatok minősége javuljon. Ez egy nagyon fontos munka, és előre jelzi az adatminőségi, közös adatminőségi mutatók meghatározását, ahogy a módosított EULISA rendelet 8-as cikkében szerepel. Több mint 40 tanfolyamot is szerveztünk, amelyet a tagállamoknak bocsátatunk rendelkezésre. Ezek a képzések nem csak informatikai dolgozókra korlátozódtak, hanem a Schengeni térség foglalkozó személyzet vehetett részt ezeken. A Schengen értékelő mechanizmushoz nagyban hozzájárultunk, hiszen az ügynökség szakértői nyolc ilyen értékelő delegációban vettek részt, és támogatást nyújtottunk a közös vízumpolitika kidolgozásához is, illetve a SIS-SIREN rendszerekhez. És ami a költségvetést illeti, 2017-ben 153 millió eurós kötelezettségvállalási erőny irányzatunk volt, és a kifizetési előirányzatokat is majdnem 100%-ig teljesen felhasználtuk, ugyanúgy, mint a kötelezettségvállalásiakat. De ugyanakkor azt is említenem kell, hogy a különböző jogszabályok elfogadása, ezeknek a folyamata azért kockázatot jelent, és további fellépést igényel az ügynökségtől. A 67,7 millió euróra rúgó kifizetési előirányzatokat is teljesítettük tehát, de a jogalkotás jellegzetességei miatt előfordulhat, hogy nem tudjuk az összes előirányzatot mindig eh, teljesen kihasználni. 2017-ben, ami a human erőforrásokat illeti, 167 eh, engedélyezett eh, tisztviselővel rendelkeztünk, vagy helyjel, 131 ideiglenes alkalmazott, 27 szerződéses alkalmazott és 9 nemzeti szakértő dolgozott nálunk és az EES rendszerre biztosított helyeket is meghirdettük. Tallinnban a 2017-ben kezdődött a székhely megteremtése, és májusban befejeződtek a munkálatok, úgyhogy az ügynökség új otthonra lett Tallinnban, de természetesen megmarad a képviselet Strasbourgban is az ügynökség személyzetét az új irodaépületbe költöztették, viszont vannak aggályok a tekintetben, hogy a renovált épület nem fog megfelelni, nem tud majd valamennyi dolgozónak otthont adni, hiszen új rendszereket kell működtetnünk, és az ügynökség megkezdte a második szakaszt, ami arra irányul, hogy kibővítést valósítsunk meg, tehát hogy ezt az épületet kibővítsük, a kibővített feladatainkhoz szükséges új dolgozók elhelyezése miatt. Több kihívással is szembenéztünk 2017-ben, ahogy már mondtam, és nem fogok mindent felolvasni, de talán a legnagyobb kihívásokat azért megemlítem. Az első az a személyzettel kapcsolatos, az összes feladatot 2017-ben az ügynökségnek a régi és új feladatokat a meglévő, illetve a csökkentett személyzettel kellett végrehajtani. Ugye 2013-ban volt egy általános megállapodás, amely a decentralizált ügynökségek dolgozóinak számát csökkentette. Az igaz, hogy az elkövetkezendő években humán erőforrásainkat, az operatív humán erőforrásokat meg fogják erősíteni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy annak érdekében, hogy megfelelően működjön, az ügynökségnek szüksége van humán erőforrásokra, horizontális szinten is, most komoly kockázatokkal találjuk magunkat szembe. A költségvetési rendelettel kapcsolatos kockázatok nem tudunk megfelelő tevékenységeket működtetni, amelyek az ügynökség új feladataihoz és célkitűzéseihez kapcsolódnak. Tehát 2018-ban és az elkövetkezendő években is az egyik fontos prioritása az ügynökségnek az lesz, hogy a lehető leginkább a persze a lehetőségek között a költségvetési hatóság támogatásával megerősítse a horizontális funkcióját, illetve biztosítsa az ökerőmentes működését. Zárásként tehát a szabadságon, biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térség nagyméretű informatikai rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző Európai Ügynökségről, az EULIZÁról azt mondhatom, hogy hatékonyan elvégeztük a munkánkat 2017-ben, a Schengeni térség zökkenőmentes működését biztosítottuk, a legtöbb kihívással szembenéztünk, és ezt így fogjuk folytatni a jövőben is. A legkézzel foghatóbb jele azt hiszem az Európai Unióhoz való hozzájárulásunknak a rendszerek. Mindig hangsúlyoztam, hogy a belbiztonság, illetve a migrációs helyzet folyamatosan változik, és a digitalizáció is megvalósul, tehát minden az adatcserén múlik, az idő aktuális, gyors, hatékony adatcserén, és szeretnénk a tagállamokat, illetve az intézményeket támogatni az erőfeszítéseikben, hogy Európa biztonságosabb hely legyen valamennyi állampolgár számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gárkov úr. Mielőtt Csinicsi asszonynak és képviselőtársának megadnám a szót, hadd mondjam el, hogy az igaz, hogy nagyon sokat találkozunk, sokszor halljuk az önök beszámolóit, szorosan működünk együtt, de mégis van egy kérdés, amit felszerettem volna tenni önnek, mert volt valami, amit elcsodálkoztam itt az ön által elmondottak közül. Önök, mint ügynökség, hogyan tudják a kihívásokkal szemben a folyamatos munkát biztosítani? Persze minden ügynökség kihívásokkal néz szemben, nem tudom, hogy tudna-e szólni néhány szót olyan kihívásokról, amelyek kívülről mondjuk nehezen értelmezhetők, de mondok egy példát, nem tudom, tudna erről beszélni, például az interoperabilitás. Ez elég jelentmondásos politikailag jelenleg, de hát hogy pontosan mi is az interoperabilitás, nem tudom, ugye elemezték-e a javaslatot, és gondolkodtak-e erről, hogy mit is jelent-e, milyen adatbázis, egy adatbázis jönne, új adatbázis jönne létre, inkább, mint interoperabilitás. Ön beszélt az infrastruktúra fejlesztéséről, illetve bővítésről, a határátlépési rendszer kapcsán. Mit gondol ezek a kihívások hétköznapi megszokott kihívások, vagy inkább különleges és nagy jelentőségű kihívások az önök ügynöksége számára, amelyek egy picit komolyabbak a hétköznapiaknál. Ezt csak azért kérdezem, mert esetleg nem szakértők az ügynökségen, ügynökség munkáját kívülről figyelő emberek nem biztos, hogy belelátnak ebbe, és ki tudják értékelni, hogy az EU EU-Líza munkájában mi mennyire nehezen megoldható, és hogy az adatok biztonságát hogy garantálják. Ez lenne az én kérdésem, és most átadom a szót Katarinának. Igen, köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Gárkov ügyvezetőigazgató úrnak, hogy ennyire részletes beszámolót tartott az EULIZA 2017-es tevékenységéről. Én nekem volt lehetőségem személy szerint arra, hogy ellátogassak az ügynökséghez, és egy kicsit megismerjem a struktúrát, és én is dolgoztam az ügynökség hatásköreinek a kibővítésével kapcsolatos dosszién, és valóban sokkal összetettebb, komolyabb feladatokat kap az ügynökség, például a határátlépési rendszer, az összes többi rendszerrel kapcsolatban. És azon elmondottak Ban egy-két kérdésemre megválaszol, egy-két kérdésemre válaszolt, de hát ugye az igaz, hogy az EULIZA nagyon fontos munkát végzett a tagállamok támogatására, illetve az időben hatékonyan, gyorsan megtörténő információcsere érdekében, hogy a menedzsment, a külső határok menedzsmentje megvalósulhasson, illetve a Schengeni térség védelme megvalósulhasson. És én arra kérdeznék rá, hogy az adatok minőségének a javításával hogy állnak, ez egy alapvető aspektus ugyanis. Szerintem itt a képzés is nagyon fontos, és összefügg az adatok minőségének a javulásával. És azt kérdezném, hogy az ügynökség ugye komoly támogatást nyújtott mindenkinek, kérdezem, hogy a tagállamokban dolgozó személyzet részt vette képzéseken. Ez ugye azt célozná, hogy ezek a kollégák tájékozódjanak a bevitt adatok minőségének a javításáról, és hogy így ö, sikerüljön a rendszerben meglévő adatminőséget ö, javítani. A személyzet továbbképzése tehát nagy jelentőségű ezen kívül egy másik kérdés az erőforrások kérdése. A humán erőforrások szempontja mindig nagyon kritikus volt az ügynökség munkájában, a legutóbbi mentesítéskor is felmerült, és ön beszélt már a humán erőforrások helyzetéről, illetve arról, hogy most már ez az egyik célkitűzésük, hogy a humán erőforrásokat növeljék. A kérdésem erre vonatkozik, tehát nyilván ahhoz, hogy valaki új kollégákat tudjon felvenni, ahhoz megfelelő erőforrásokra van szükség, és ezt kérdezném, hogy arányosak-e a forrásaik ezzel, és még egy általánosabb kérdést is szeretnék feltenni. Ez ahhoz kapcsolódik, amit Morales elnök úr elmondott. Ön említette az interoperabilitást, említette a biometrikus rendszereket. És itt felmerül az, hogy nagyon oda kell figyelni a személyes adatok védelmére, a magánélet védelmére. Tudjuk, hogy vannak ügynökségek, amelyek ezzel foglalkoznak, például az Európai Alapjogi Ügynökség, amely ebben a témában több ajánlást is megfogalmazott. Erről kérdezném, tehát hogy milyen határidőkkel és hogyan működött együtt az EULISA ezekkel az ügynökségekkel annak érdekében, hogy ennek az igénynek meg tudjon felelni, tehát hogy az adatok a maximális védelem, védelmet élvezzék. És zárásként pedig szeretném megkérdezni azt, hogy az EULISA ügynökség hogyan működik együtt a magánszektorral. Ezt célozva ezt amiatt, hogy ugye mindig magas szintű technikai standardokat tudjanak alkalmazni a biztonság terén. Köszönöm. Katerina and Barbara, please. Köszönöm, Barbara. Szeretnék én is gratulálni ennek a kitunó munkájához 2017-ben, és köszönetet mondok azért, hogy elvégezte azt, hogy Horvátország a cisz csatlakozhatott, és bevezették az automatizált új lenyomat azonosító rendszert. Lenne egy kérdésem az interoperabilitásról. Tudom, hogy a bizottság támogatja az interoperabilitási eszközöket, nem csak a trialógus által megvitatottokat, a trialógus kapcsán most a, a, az adatokra vonatkozóan gondoltam. Mit kell biztosítani az európai keresőportálban annak érdekében, hogy fent lehessen tartani a biztonságunkat? Ez lenne az én kérdésem. Okay, thank you very much, Barbara. Köszönöm szépen, Barbara. Gárkov úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Kinicsi asszonynak, illetve Konyácska asszonynak a kérdéseiket. Megpróbálom ezeket megválaszolni. Először is az interoperabilitás. Ez nagyon összetett kérdés, de szerintem nagyon időszerű ez európai szinten, de tagállami szinten is eh, elértük a kritikus tömeget az információs rendszer tekintetében, de ahogy mondtam, a bevezetőmben digitális átalakulást láthatunk, ez kihat a migrációra, a határ ellenőrzésre. Azt kell biztosítanunk, hogy ez a technológia, amely célja az, hogy támogassa és a támogassa a migrációs hivatalnokok, a e, bűnözői szervek, illetve határőrök munkáját, ez sokkal hatékonyabb legyen. Ennek egyik módja az az, hogy az interoperabilitást kiaknázzuk. Ugyanakkor az interoperabilitás önmagában nem arról szól, hogy új adatbázisokat hozunk létre, vagy agregáljuk az adatokat. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban használjuk fel mindezt, amivel most rendelkezünk egyrészt, és sokkal hatékonyabbak vagyunk a, az azonosítások tekintetében. Ehhez az kell, hogy jobb és erősebb biztosítékok legyenek adatvédelem szempontjából. Együttműködünk sorosan a bizottsággal, de ahogy mondtam, támogatjuk a tárgyalásokat is a szakértőinkkel, Reménykedünk abban, hogy sikerül majd megfelelő megállapodást létrehozni az interpretás tekintetében a következő hónapokban, és ebből majd egy gyakorlatilag végrehajtás fog fakadni. Sikerül majd az új rendszereket beintegrálni az interoperatási építménybe, ez kihívás lesz, de nem technikai jellegű a fő kihívás, hiszen az interpretás technikai jellegű, de a fő kihívás az az, hogy más kezdeményezések is lesznek, belépés-kilépéssel kapcsolatos kezdeményezés. Elnök úr is elmondta, hogy felvizsgáljuk a jogi eszközt, amely jelenlegi szabályokat irányítja, és megpróbálják végrehajtani ezt három-öt éven belül, ez nagy kihívás lesz véleményünk szerint. Ugyanakkor a jövőben is mindent megteszünk, hogy sikerüljön szembenézni ezzel. Persze az ügynökségnek megfelelő erőforrásokra van szüksége, mind pénzügyi, mind pedig emberi szempontból. Ami az adatok biztonságát illeti, elmondhatom azt, hogy azok a rendszerek, amelyeket kezelünk, azoknál nagyon magas a biztonság, kezdve a fizikai biztonságtól, a szervezeti megoldásokkal is elérjük azt, hogy limitált azok szám, akik hozzáférnek a rendszerhez, és vannak kibérbiztonsági előírások is, amelyekkel a rendszer biztonságát garantáljuk, és ugyanilyen dolgokat alkalmazunk már az új rendszer esetében is, és az interoperabilitási építmény eh, keretén belül is. Ami az adatok minőségét illeti, az ügynökség nagyon sokat foglalkozik a rendszerek adatainak minőségével. 2016-ban kezdtük ezt már meg, ezt tavaly is folytattuk, és emlékeztettük a tagállamokat arra, hogyha voltak eltérések a jelenlegi adatminőségtől. 2017 ben az adatok minősége jobb volt, mint korábban, de ö, folytatjuk ezt az, erő, ezt az erőfeszítést. Lesz egy új rendelet, amelyen lehetőség nyílik arra, hogy egy új lépést tegyünk, és a tagállamokkal együtt, és a bizottsággal együtt meg tudjuk határozni a közös minőségi indikátorokat és standardokat, amelyek majd érvényesek lesznek az EU rendszerre, de a releváns tagállami rendszerekre is. Szerintem ez nagy de pozitív jellegű változás lesz az adatok minőségét illetően. Képzés. A képzés és a kapacitás kiépítése egy olyan terület, amelyet néha elfelejtünk, de ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni az új rendszereket. Az ügynökség, ahogy már elmondtam, 2017-ben 42 képzést biztosított. Szeretnénk ezt folytatni az elkövetkező években és ugyanakkor vannak kihívások itt, mert a tagállami igények egyre magasabbak, tehát látják, hogy mennyire fontos a kapacitás kiépítése a tagállamokban. Másrésztről az ügynökségnél korlátozott az az erőforrás, amit képzésre fordíthatunk. Egy képzéssel foglalkozó tisztviselő van aki mindenért felel. Megpróbáljuk ezt felvetni, <coughs> ezt a kérdést, és megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést úgyhogy nemzeti öm, szakembereket veszünk fel, hiszen a nemzeti hatóságok nem mindig örülnek annak, hogyha a jó szakértőiket egy EU ügynökségnek kell feláldozniuk, de az ügynökség megerősítésével és ez a horizontális funkció, amiről beszéltem, Reméljük, hogy így sikerül majd ezt a kérdést is tisztáznunk, főként a költségvetési hatóság támogatásával. Ami a tagállami tréningeket illeti, el kell mondjam, hogy a képzéseket úgy végezzük el, hogy főként a kézők számára adunk képzést, tehát a belső kapacitást építjük ki, hogy a saját végső felhasználóikat tudják képezni. És nem utolsó sorban megpróbáljuk előrejelezni az igényeket, amelyek az új rendszerekből fakadhatnak, új kezdeményezés van a SZIPOL és a Frontex között. A három ünökség egy közös képzési tanrendet dolgoz ki, annak érdekében, hogy sikerül ezekkel a tartalmakkal bánni, és létre fog, jön, létre fog jönni egy képzési csomag is, amelyet majd 2020-21-ben fogunk végrehajtani. Tehát megpróbálunk proaktívan, előrejelezvén eljárni, és nem csak reagáló jelleggel. Interoperabilitás, igen, ez egy nagyon aktuális téma, főként figyelembe véve az adatvédelmet és a hasonló aggályokat. Ahogy már elmondtam, az interoperabilitás nem fog új rendszerekhez vezetni, nem lesznek új rendszerek, amelyeket meg kell védeni, nem lesznek új adatok, amelyeket meg kellene védeni. Tehát ugyanolyan adatvédelmi szabályok lesznek érvényben, mint most az új interoperabilitási építményen belül is de meg kell különböztetni az adatvédelem és a privacy között. Az adatvédelem az arról szól, hogy megvédjük a személyes adatokat a rendszerben, ez az ünökség feladata, és itt az um, Európai Adatvédelmi Biztos irányítás alatt állunk. Itt nem volt az elmúlt öt évben semmilyen kritikus megjegyzés a vizsgálatok során. A privacy itt azt jelenti, hogy hogyan működnek a rendszerek, hogyan működik ezek a tagállamokban, hogyan tudjuk ezt elérni a rendszerekben. Itt már alapvetően elhelyezzük a privacy elvét, el, ezt e, már elhelyezzük eleve a rendszerekben és ez látódik, látszódik abban is, ahogy képítjük a rendszert, és látszódik az egész képítésében. Végezetül pedig a magánszektorral történő együttműködés. Már elmondtam, hogy az üdvösségnek jó és nyílt az együttműködése a magánszektorral, ez a siker eh, kulcsa, és mi nem innoválunk, az innováció a magánszektortól érkezik, és nekünk ezt a lehető legjobban kell kihasználnunk, ezeket az új technológiákat, új jellemzőket. Jó gyakorlatot hoztunk létre, hogy éves konferenciákat hozzunk létre, ipari körasztal találkozókat, itt különböző kérdésekről beszélünk. Októberben például arról fogunk beszélni, hogy a külső határokon milyen fajta technológiákat lehet alkalmazni a szárazföldi határokon, annak érdekében, hogy a belépés-kilépés lehessen jobban ellenőrizni. Az öt év, az elmúlt évben nagyon jó volt az együttműködés a magánszektorral, ennek számos előnye van, vannak például kísérleti projektek is, amelyek 2015 óta zajlanak. Ami pedig Konyacska asszony kérdését illeti, hogy mit kell biztosítani, milyen biztosítékok vannak. Mindkét elem nem képvisel semmilyen újat a rendszerben. Ezek csak az adatok hozzáféréséről szólnak, ezt teszik hatékonyabbá. Ugyanolyan fajta hozzáférési szabályok vannak, mint most – az ESP esetében is ezt kell majd alkalmazni, amit az örök esetében, és garantáljuk azt, hogy a szabályokat betartják, és az adatok az új rendszerben nem lesznek mások, mint az egyéni rendszerekben most, de sokkal hatékonyabb lesz az adatokhoz való hozzáférés, és ennek számos előnye lesz a határ védelmi szervezetek számára és bűnöldözési szervek számára is. Köszönöm, és köszönöm különösen a két kollégának, aki bejött erre a napirendi pontra, és köszönöm önnek is, Garkov úr, hogy eljött. Ezzel befejeztük a ma délelőtti ülést. 12.30-kor koordinátorok ülése következik majd 15 órakor kezdődik a délutáni meghallgatás. Az 3.30-kor kezdődik, előtte lesz egy napi rendi pont. Találkozunk délután viszont. My coordinators in this room? No, it's another room. Oh.